La récréation... Nos, kérem szépen, hogy fejezzék be a társadalmást. Eh, hölgyeim és uraim, megnyitom a ma délelőtti ülést. Az internet közvetíti a, az ülésünket, és az egész világ szeme rajtunk. Különösen a tanácsi és a bizottsági, köpvis, eh, üdvözlöm a képviselőit itt. Tehát ma délelőtt nagyon fontos ülésünk van, ugyanis el kell fogadnunk a második olvasati módosításokat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek számosan. Persze lehetnénk számosabban is, de hát azt hiszem, hogy amikor a, befejezik a reggelit, akkor más kollégák is csatlakoznak hozzánk. Először is azt kérem, hogy nagyon figyeljenek, megmagyarázom, hogy mely dokumentumokkal kapcsolatban fogunk most szavazni. És azt is kérem, hogy lelkileg ö, <laughs> szavazzanak úgy, hogy nem értik, hogy miről szavaznak. Demokratikus rendszerünk van, átlátható. Ugyanakkor az összetettsége nem a problémák, mert a költségvetési problémák azok bibliai egyszerűségük. Tehát előveszünk innen pénzt, pénzt átveszünk oda. De hogy ezt az egyszerű egyenletet elvégezzük, olyan gépezetre van szükség, amely eléggé bonyolult. Még jobban bonyolult is, mert több száz költségvetési sor van, és szükség van ahhoz, hogy a plenáris ülésen a minősített többséget, sőt, még ennél többet is elérjük, tehát a legszélesebb körű politikai konszenzust elérjük, ezért biztosítani kell azt, hogy mindegyik frakció megszerzi azt, ami számára a legfontosabb, szívének a legkedvesebb, és ami legmegfelelőbb ennek a konszenzusnak. És nyilvánvalóan biztosítanunk kell, hogy ezek az utolsó perci politikai kiigazításuk, amelyet tegnap este a koordinátorok ülésén meghatároztuk, tökéletesen koherensek, összefüggőek, kompatibilisek, és az egyeztetési megállapodásnak tökéletesen megfelel, amit a tanácssal köztöttünk. Nos, épp ezért aztán a bemutatása ennek eléggé bonyolult. De mindenkit biztosítok arról, hogy a koordinátorokkal és a munkatársakkal, és köszönöm a titkárságnak és a különböző frakciók munkatársainak, úgy dolgoztunk, hogy bonyolultan, de mindegyik oldalról jó hiszeműen történtek a dolgok. Hogyha vannak néha hibák, akkor azok technikaiak, és ezt éppen most rendeztünk ezekből együtt a tanácssal, hogy egy kis félreértés volt, és mindegyik oldal megegyezett, hogy ezek nem politikai megállapodások, hanem egyszerűen a tanácsnak a számítógépbe más számot adott. Tehát az egyik 2 meg 2 4, a másiknál 2 meg 2 5, de minden esetre ez a számítógépeknek a hibája. Nos, első pont a dokumentumok bemutatása. Tehát ezeket a dokumentumokat tegnap kiosztottuk, ön, azó, önök azóta is a párna alatt őrizték, és ma reggel ezeket elhozták, és pedig ezek a következő dokumentumok. A 9-es számú, ez a tanács dokumentuma a második olvasata. Tehát ez ma nem kell, ráülhetnek, minden tisztelettel a tanácsnak. De erről ma nem szavazunk. Meghajolunk tisztelettel előtte, nézzék meg, mert többet nem látják. Tehát ez a tanácsnak a második olvasata. Ez az archívumokba kerül, referencia dokumentum. No, akkor ezt most félretesszük, és nem beszélünk róla. Aztán ennél sokkal fontosabb dokumentum jön, amelyről majd szavazunk. Ez a tízes, és pedig így néz ki, tehát vízszintesen kell nézni, tehát szélesebb, mint magas. Ez a tízes, és ebben, ennek van három melléklete, egy, kettő, három a tízeshez. amely eh, magasabb, mint széles, ez pedig az összes módosítást tartalmazza, amely a tízeshez csatlakozik. Eh, erre szükség lesz, ne dobják ki, és ez a tízes az új kiadása az első olvasati módosításoknak. Erre pedig szükség lesz ugyanis ezeknek a legtöbbje második olvasatban is előfordul, de nem mindegyik. Tehát ez a tízes a táblázat és a mellékletek. Aztán a legfontosabb dokumentum a második olvasati ez a tíz rap, mint a raportőr. és ennek is megvannak a megfelelő füzetei. Egy. Tehát a jelentéstevőnek a tíz rapos dokumentuma, és azoknak a részletei ez a tíz rap. Végül pedig itt van ez a lap, egy másik táblázat, egyetlen lap, e, december 1-i, 20 óra 15, Ez pedig egy végső módosítás a 10 és a 10 raphoz. Tehát ezek a gyakorlati következményei a politikai véglegesítésnek. Ezt értük el tegnap a koordinátorokkal. Tehát ezek a dokumentumok kellenek, és a módosításokat, a szóbeli módosításokat, tehát jogi szempontból ez a jelentéstevőnek a szóbeli módosítása, Ezeket fogjuk áttekinteni a 10 és a 10 raphoz kapcsolódban, kapcsolódva. Tehát megnézzük a jelentéstevő módosítását, és aztán könnyebben fogunk a tízes és a tíz rapról szavazni egyben, egy csomagban, fenntartva, hogy vannak frakciók, amelyek külön szavazást kértek bizonyos pontokról, és ezeket akkor egyenként vesszük a dokumentumokkal kapcsolatban világos-e? Mindenkinek megvannak ezek a dokumentumai? Mindenki úgy érzi, hogy most már érti? Hogyha igen, akkor most akkor kiengedhetjük a kéziféket, és elindíthatjuk az autót, anélkül, hogy értenénk annál többet, mint amit elmondott a jelentéstevő. Akkor most átadom a jelentéstevőnek a szót. Thank you, Mr. Chairman. Maybe once I... Köszönöm, elnök úr. Talán említettem már egyszer. Member of this Amikor meg, csak megfigyelő voltam ebben a parlamentben, akkor egy termet kerestem Strasbourgban, és megkérdeztem egy úriembert, hol van ez a terem. Azt mondta, hogy ne kérdezzen, én még csak tíz éve vagyok itt. Kicsit hasonló most a helyzet. Tegnap meghallgattam a koordinátorok véleményét, és mivel a lehető legszélesebb konszenzust próbáltam kialakítani, vannak változások, amelyekről még érdemes pár szót szólnunk. Hét pont van, amelyet tisztáznunk érdemes. Az első, 0404, ez az EORES-re vonatkozik ebben a sorban. Megállapodtunk a kötelezettségvállalásokról az egyel fejezetben. Elnézést kérek, jelentéstevő úr. Elnézést kérek. Ezt a táblázatot megkapták a képviselék és itt az első sorról van szó, amelyet befeketítettünk. Tehát azok a módosítások, változások, amelyről a jelentéstevő beszél, az a koordinátorokkal megegyezéssel történtek. Tehát ezek a szürkével vagy feketével látható sorok most. The message is... Nos tehát, a következő az üzenet. Ebben a sorban a kifizetési elő, kifizetést 700-zal emelünk el, csak hogy összhangban legyünk a kötelezettségvállalással. A következő beszűkített sor. Excuse me, excuse me. Elnézést. Ha tehát a 10-ben, 10-es dokumentumban plusz 1 millió kötelezettségvállalás, plusz 700 ezer kifizetés. Tehát ez, ennél maradunk? Igen. Yeah. So if you check the draft amendment on that line, ha a módosító indítványt megnézik erre a sorra vonatkozóan, akkor a kötelezettségvállalásról már megállapodtunk a másik soron, de hogy ugyanez vagy hasonló legyen kifizetésben, és ezért kellett növelnünk. Tehát, mint ahhoz Godmani úr is mondta, a tízes dokumentumban, a kilencedik oldalon ez az ÖREF program. EUREF. És magasabb kifizetéseket akarunk megszavazni, mint amit a tanács megszavazott. Ez pedig 19 millió 100 millió e, euró e, kötelezettség e, vállalásnak felel meg, és 16 millió kifizetésnek a tanács pedig 15 millió 300 ezer kifizetéssel számolt. Tehát meg kell tartani ezt a módosítást. Okay. Yes, uh, the next one is for the A következő 070401 ez a polgári védelem pénzügyi eszköz, itt a megjegyzésekről van szó, itt nincsenek pénzügyi következmények, de az első olvasatban megjegyzést kell fenntartanunk, visszaállítanunk. A harmadik, a 140303, ez a négyes fejezethez tartozik, nemzetközi szervezetek tagsága a vám és adóügyekben. Nem kell visszavonni, mint ahogy azt az eredeti táblázat jelölte, hanem meg kell tartani az első olvasatbelit. 15.02.03 a következő, ez egy, ez egy fordítási hiba, amit a koordinátorok is elfogadnak. Kísérleti projektről van szó, amelyben a diákokat kell támogatni, az angol fordításban pedig a personnel, azaz az alkalmazottak szó szerepelt, mi szerint, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy az, ezen intézményekben dolgozókat is támogathatók. Nem, a diákokat kívánjuk támogatni. Ebben a kísérleti projektben ez egy technikai módosítás, tehát Kulturális Bizottság elnökétől sikerült egy olyan levelet kérnünk, amelyben azt mondja ki, hogy a tájékoztatás terén elégedettek, ezért a két tájékoztatási sorra vonatkozó tartalékot felszabadíthatjuk, ahogy a koordinátorok ülésén erről megállapodtunk. pénzügyi szolgáltatások sora 12.04.01. Az 1 fejezetben volt egy kis mozgásterünk, egyes frakciók kérésére a megmaradt pénz egy részét a pénzügyi szolgáltatások sorra csoportosítottuk át. Láthatják, hogy miután visszamentünk az LKT-re az egy fejezetben, maradt egy kis marzsunk, és megállapodtunk, hogy nem fogunk teljesen az LKT-re, az előzetes költségvetés tervezetre visszatérni. Ezt a marzsot részben a mikrofinanszírozási eszközre fordítottuk 25-öt, és még 25 millióval, és maradt még 10 millió. Ezt szétosztottuk az úgynevezett prioritásos sorok között, a koordinátorok megállapodásának értelmében, és a, az arányosan a sorok között arányosan megosztott pénzek után még mindig maradt valamivel több, mint 700 ezer eurónk, és a mostani javaslat, a javaslat tehát az, hogy ebből 560 ezer eurót a pénzügyi szolgáltatásokra fordítsunk, ezzel le, tehát lenne plusz 700. Végül a KKBP-ben 150-nel 150 ezer euróval csökkentettük ezt, ami az egyeztetés beli megállapodásnak ellentmond. Ezt a csökkentést e, tehát nem tarthatjuk meg, hiszen csak így tudjuk tiszteletben tartani a megállapodást. Így tehát a szavazásunk azt jelenti majd, hogy a négyes fejezet marzsát 150-nel csökkentjük, a kötelezettségvállalási előirányzatok pedig csökkennek. A kifizetési oldal nem ilyen egyszerű, a kifizetésekre vonatkozóan a számítások nem voltak mindenütt tökéletesek a titkárságra hallgattam, és azért azt javaslom, 081001-es sor kifizetését, ami egy igen jelentős összeg, 540 millió euróról beszélünk. Fogjuk ezt a sort, és mint egy puffer sorként használjuk és hogy a 123 milliárdos kifizetéshez tartsuk magunkat, ehhez csökkenteni kellett ...840 milliót csökkentenünk kellett 11,9-el. Elnök úr, ha a szavazásban a Kulturális Bizottság javaslatát követjük, akkor az állásfoglalás egészére ez kihatással lehet, hiszen az állásfoglalás indítványban, vagy tervezetben van egy pont, ami pontosan a tájékoztatás sikérdésekkel foglalkozik, ezért részenkénti szavazást fogok javasolni, amikor odaérünk, annak érdekében, hogy összhangban legyünk az említett döntéssel. Nem kívánom tovább komplikálni, bonyolítani az életünket, ezért azt javaslom, hogy a blokkonkénti szavazást követően egyes sorokról szavazzunk külön, amelyek egyes frakciók kérését tükrözik. Ezen sorokról nem tudunk blokkban szavazni, mert itt egyes frakciók véleménye eltérhet, és ezt szimbolikusan demonstrálni kívánják, még akkor is, hogyha nem feltétlenül Eh, alakul az ő szájúzik szerint a szavazás végeredménye. Ennyit szerettem volna mondani, most pedig kérem, hogy támogassák az említett változásokat. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. Eh, a lehető legvilágosabb volt, és teljesen megfelel ennek a táblázatnak. Eh, tehát ezt kommentálja most nem akkor egészítse ki, kérem. Almost, almost, I don't mention... Majdnem elfelejtettem. A KKB lényegét említettem, de a technikai részéről nem szóltam. Mi szerint van egy, egy sor, ami nincsen jelölve, a 19.01.04.04, amit vissza kell vonni, ez a megoldás. Mm, beszéltem a tartalmáról, de arról nem, hogy hogyan alakul. Tökéletes. Nos, akkor a tanácsnak újra elmondom, hogy a jelentéstevő által javasolt legutóbbi módosítások garantálják az egyeztetésnek az eredményét, a tiszteletben tartását, különösen a, a KKBP-nek 241 eh, eh, és fél eh, kötelezettség, millió két, kötelezettségvállalási előirányzattal, és az egész összeg a kifizetési összegeknél az egész költségvetés 122 milliárd 900 millióban. Itt a számítógépek valószínűleg rosszul számoltak, de ezeket most rendeztük. És hogy a felső határt is tiszteletben tartsuk a globális kifizetéseknél, ami körülbelül 123 milliárd, de azért nem egészen teljesen annyi, de mindesre ebben megegyeztünk. Ez pedig egy szóbeli módosítás, amelyet alól balra található szürkén a táblázatban, és négy, majdnem 4 millió kifizetésről van szó, egy olyan sorban, amely egy csodálatos névvel rendelkezik, ez a gondolatoknak a programja. Ez a, az Európai Kutatási Tanácsnak a gondolata, ezek a ragyogó elméknek a doboza. Ez a kis három 537,9 millió egy kis amputálás után. Ez marad 2010-re. Nos, akkor reméljük, hogy ez most megnyugtatja a tanácsot, és ez megköszönni nekünk a fejbólintással, és ez, ezért hálásak vagyunk, és most Kodmanis úr kért szól. No, I really apologize for veterans who know better. Elnézést kérek a veteránoktól, akik jobban ismerik nálam ezeket az ügyeket. Két kérdésem maradt a raportőrhöz. A szóbeli módosítás a 08101 es sorra vonatkozik az. A kifizetések mi az végső összeg? 540 4 millió? Tehát mi a végösszeg? If I am... Ha nem tévedek, és 536 millió 009000. Következő kérdésem, mi a végösszeg a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan? Plusz 100 ezret kértünk az elején, most ez megváltozott. Mi lesz a végösszeg? mert tegnapig 4,4 millió volt. Mi a végösszeg most? Plusz 560 ezeret tettünk hozzá? The increase 100. above PDB. Yes. Above PDB. Az EKT-hez képest eredetileg a 10 millióból 140-et tettünk hozzá, ehelyett összesen 700 ezerre leszünk az EKT fölött. Én... Mi a végösszeg tehát 12.04.01-esben? 4 millió 400 ezer kereken. Ça, ce qui veut dire que... Ez pedig azt jelenti, hogy a módosítások után, tehát hogyha elfogadjuk ezt a módosítást, amely a szocialista és a liberális kollégáik szívének a csücske. Tehát a módosítás után a teljes összeg, amelyet beleírunk a költségvetésbe, mint kötelezettségvállalás, 6 millió és 4 millió 400 ezer a kifizetésekben. Igen, de a kérdés az, hogy mi a kifizetés. A kifizetés nem változik, hiszen ezen a soron többet tudunk adni kötelezettségvállalásban, hogy előkészítsük a következő évet. Très bien. Permettez-moi d'exprimer. Jó, akkor hadd fejezem ki csodálatomat. Eh, Godmanis kollégával szemben. Köszönöm ezt most pontosan a csodálatot fejeztem ki, ugyanis nagyon sok európai tagállam büszke lenne, hogyha olyan elneke lenne, aki a költségvetési és számviteli dolgokhoz annyira ért, mint Godmanis úr. Litvánia boldog ország. És örülünk annak, hogy ilyen kvalitású emberek ülnek itt. Nos, akkor innentől kezdve Goodmanis úrön kívül minden. Bocsánat, én Litvániát mondtam, közben Lettországról van szó, jaj, bocsánat! Lettország, Latvia. Latvia, persze, hogy Latviáról van szó. Én vagyok itt a rossz fiú, hiába. Jaj, de sajnálom. Jó, tehát akkor Lettország. Tehát. Tehát a jelentéstevő bemutatta a különböző újabb elrendezéseket, amelyeket szóbeli eh, módosításként nyújt be, ez a jogi formája, tehát a tegnapihoz képest ezek most módosítások, és ha nincs más, valaki nem kér szót, akkor azt javaslom most, hogy szavazzuk meg tömbben ezt a táblázatot, amelyet ugye kiigazítottak, és pedig a 19.01.04.04-es amely megfelel a KKBP sornak. Tehát akkor, hogy gyorsan menjünk, azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a táblázatot ezekkel a számokkal. És akkor majd utána a jobb oldal alul, alul, alul lévő részsel is foglalkozunk, amelyek külön szavazások. Tehát akkor most egyben ki szavazza meg ezt a táblázatot a szóbeli módosításokkal. Kérem, emeljék fel a kezüket. Köszönöm. Ki van ellene? Egy. Ki tartózkodik? Nincsen tartózkodás. Tehát akkor nagy többséggel megszavaztuk, köszönjük mindenkinek, és gratulálunk a jelentéstevőnek, és köszönjük, hogy elfogadták ezt a formulát és e, eljárást, e, hiszen ez egyszerre abnormálisan bonyolult és e, abnormálisan egyszerűsített. Nos, akkor most miután egy kis kort kávét ittam, hogy kitartsak, mehetünk tovább. Akkor most azt javaslom, hogyha egyetért a jelentéstevő is vele, hogy nézzük a külön szavazatokat. Tehát most ennek a lapnak a jobboldali alsó bekeretezett részénél tartunk, amelyek különálló szavazások, amelyek vagy a tízes dokumentum módosításaival foglalkoznak, vagy pedig a tíz rap dokumentum módosításaival. Ezek azok a módosítások, amelyekkel kapcsolatban bizonyos frakciók külön szavazást kértek, azért, hogy más álláspontot fejezzenek ki, mint amelyik a jelentéstevői. Az első a 203-as, amely megfelel a tízes dokumentum második füzetében a 38. oldalnak. Mindezt leírva találhatják itt ezen a lapon. A 1803 18.02.02-vel kapcsolatban Portás úr a GUE-ból külön szavazást kért. Mindenki érti? Kész a szavazásra? Jelentéstevő úr valamit akar? Mellette teszi le a voksát? Yes, uh... Igen. Az eredeti álláspontomat tartom, támogatom. Le rapporteur est pour. Nos, tehát akkor mellette teszi le a voksát jelentéstevő, kiszavaz még mellette. Köszönöm ellene. Nyilvánvalóan Portás úr és még másik két kolléga, tehát hárman tartózkodás, nincsen tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk. Most akkor jön a költségvetési, mi, miért költségvetés, nem értem, na mindegy, 18.03.03, amely a tízes dokumentumban van, tehát a rapos, a jelentéstevő dokumentumban, megint csak a második füzet? Nem, nem, nem, egy füzet van, csak a tíz rap. Ez most nem a tízes dokumentum, hanem a tízes dokumentum rap, a 38-as szöve, oldal, a 18.03.03 sor, ez pedig itt a szocialista és demokrata frakció, aki külön szavazást kért csak a kommentárokkal kapcsolatban tehát a megjegyzésekkel kapcsolatban. Mi a véleménye a jelentéstevőnek? Támogatom a módosító indítványt, és a külön szavazást természetesen elfogadom, ehhez kérdése férhet. Très bien. Donc... Jó rendben. Tehát akkor külön szavazunk a megjegyzésekkel kapcsolatban. Ki szavaz mellette? Jó, meg ö, számoljuk. Nyilvánvalóan a szocialisták és néhányan még nincsenek mellette. Tehát akkor megszámoljuk. Ventián. 21 szavaztak mellette, ki szavaz ellene? 14-en, tehát kevesebben szavaztak ellene, tehát elfogadtuk ezt a módosítást. Tehát a megjegyzéseit ennek elfogadtuk. Na és a tanács és a bizottsági szavazott? <laughs> Nem, csak viccelek. Most akkor nézzük a 274-es módosítást megint csak a tízes dokumentumról van szó, de magáról, a harmadik füzetről, a harmadik oldal. Ez a 22.01.02.11-es sor. És megint csak a szocialisták kértek külön szavazást róla a tartalékkal kapcsolatban, tehát a tartalékban tétellel kapcsolatban. Jelentéstevő véleménye? Mr. Chairman, is... Elnök úr, két külön tartalékról van itt szó. Az egyik a tanulmányokra vonatkozik. Nem. Nem. Koszovó. Mellé néztem a sornak. A Koszovóval kapcsolatos tartalék, és természetesen támogatom az eredeti javaslatot. Tehát kiszavaz mellette, tehát egy módosítás a tartalékkal kapcsolatban.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 18 ellene. Aha. Dix-neuf. contre. 19 ellene. Tehát elutasítottuk. A bal győzedelmeskedett a jobb fölött. Nyilván árulásról is lehet itt-ott szó. Nos, ez azt jelenti, hogy akkor a tartalékkal Most akkor a továbbiakban maradunk a tízes dokumentumán, a harmadik füzetben, tizenegyedik oldal, a 26.01.02.11-es sor, ez a 290-es módosítás. Itt részenként szavarunk, szavazunk a tartalékról, két tartalékról, tehát két részben, de mind a kettőről szavazunk. Nem teszünk különbséget a kettő között. Két, két szavazás lesz? Bocsánat, jó, akkor kétszer szavazunk. Tehát most az EPP kért részenkénti szavazást, tehát először az első bekezdés tartalékjáról szavazunk. Ez Koszovóval kapcsolatos? Nem? Nincs közel hozzá. Nos, nem Koszovóban vagyunk, nem Litvániában, nem Lettországban, hanem most tanulmányokról van szó, és miféle tanulmányokról? Nem tudjuk. Jó, ebben a bekezdésben nem említik. De a jelentéstevő majd megmondja, hogy miről van szó. So, uh, that is what I have started before. Ezt kezdtem el mondani az imént, ha jól emlékszem, a szocialista frakció kért részenként szavazást, de ez nem jelent problémát. Ezen a soron kettő van két külön tartalék. Az egyik azért, hogy tudjuk, hogy milyen tanulmányokat végeztek és fizettek ki. Kaptunk egyfajta választ, és nem nincs egy konszenzus közöttünk arról, hogy kielégítő a válasz vagy sem, ezért szavazunk külön. És ha jól értem, ha jól tudom, a másik szavazás az Olaf tartalék, azt fenntartanánk, azt megtartanánk, ebben mm, mm, egyet is értünk, de az első szavazás, külön szavazás arról szól, hogy elfogadhatóak-e a válaszok, amiket kaptunk. Én személy szerint azt gondolom, hogy további információra lenne szükségünk, a többiek ezt másképp látják, majd meglátjuk, hogy a szavazás milyen eredményt hoz. A második rész kapcsolatban nem kérek majd újra szót, az Olaffal kapcsolatos tartalékot megtartjuk. Yes, bien sûr. Igen, persze. To stick to the numbers. If... Maradjunk a számoknál. Tízes szöveg. 26010211. 0211. A kifizetésekre a végösszeg 5,6 millió, a kötelezettségvállalásokra pedig ugyanennyi. Ezek korrektek, ezek a számok? Uh, this, uh... Igen. Igen, a végösszeget ez nem érinti, hanem csak ebből az összegből bizonyos, mm, me, valamennyi tartalékba teszünk. Mennyit? Nem emlékszem, konkrétan pár millió az egész. Vous, l'avez page 12. Okay. 12. 12-es oldal tetején. Egy millió. 1,7 millió. First one and 1 million 800. 1 a második. Az aprót nem is említem, ez a tartalék, tehát. I, I give you... Excuse me csinálunk. It is, it is here in this. Thank you. This That's all. That's all. Très bien. Très bien. Donc, il y a deux... Tehát két különböző tartalékról van szó. Tehát két különböző tartalékról van szó. Egyrészt több információt akarunk a tanulmányokkal kapcsolatban, a külső tanulmányokkal kapcsolatban. És ezen a területen válaszokat is kaptunk. Kielégítőeket, ugye? Ez attól függ, hogy a frakció hogy, hogy értékeli. Ha jól értettem, akkor a szocialisták megelégettek, az EPP nem. Aztán majd meglátjuk, hogy a bizottság bölcsessége mi. Tehát tartsuk meg a tartalékot. Aztán A második tartalék az az Olaffal kapcsolatos, és itt mindannyian egyetértünk, hogy ezt meg kell tartani, ugye? Az első bekezdés csel kapcsolatban a jelentéstevő azt javasolja, hogy tartsuk meg a, ezt a tartalékot. Kit szavaz az két emellett és az 290-es módosítás mellett? 23-an szavaztak mellette, ellene. Nyilvánvalóan kevesebben. Tehát megtartottuk ezt a tartalékot. A második bekezdés. Ki akarja megtartani a, a tartalékot? Úgy látom, hogy nagy többség ellene tartózkodás, tehát akkor mindenki mellette szavazott. Köszönöm, nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük. Nos, akkor a számokkal kapcsolatban a legnehezebben túl vagyunk. Most akkor elfogadtuk a szóbeli módosításokat, elfogadtuk azokat a módosításokat, amelyekről külön szavazást kértek, tehát akkor most azt javaslunk, hogy tömbben szavazzuk meg a második olvasati módosításokat, tehát azokat, amelyeket, azon kívül, amelyeket most szavaztunk meg, amely a tíz rap dokumentumban szerepelnek. Ki szavaz mellette? Ellene? Egy, kettő, kitartózkodik. Köszönöm. Tehát ezeket is elfogadtuk. Végül pedig most a tízes táblázat jön, amely összefoglalja mindezeket a módosít, az első olvasati módosításokat, amelyeket a már megtett szavazás nem változtatott meg, de amelyeket második olvasatban újra el akarunk venni. Ki szavaz mellette? Tömbben. Köszönöm. Ellene? Ugyanazok. Köszönöm. Tartózkodás? Ugyanaz az e, eredmény, tehát ez logikus. Köszönöm, én gratulálok a jelentéstevőnek, a koordinátornak, és köszönöm minden képviselőnek, hogy elfogadta ezt a szükséges eljárást, amely egy kicsit nyilvánvalóan kényszerítő is. Még nem zárhatjuk le a 2010-es költségvetés. Most jön a számok után az irodalom. Ez pedig az állásfoglalás tervezet. Tehát akkor ezt most elővesszük, és vannak módosítások, szóbeliek is, amelyek kompromisszumosak, amelyeket bemutat a jelentéstevő, némelyiket legalábbis. A jelentéstevő szeretné előbb egy kicsit bemutatni általánosságban, vagy pedig rögtön szavazhatunk módosítóként, módosítás egyik, másik, tehát mindegyikről egymás után. Elnök úr, azt hiszem, hogy a frakciók sokat dolgoztak ezen az ügyen, sok módosító indítvány érkezett, megpróbáltam ezeket a lehető legnagyobb mértékben beépíteni a véleményem tervezetembe. Szerintem nem érdemes hosszú vitát folytatni erről ezen a ponton. Vannak szóbuli módosítók is. A szöveget most osztják ki, és módosítóról módosítóra szavazhatunk. Nagyon jó, köszönöm szépen. Tehát akkor... Köszönöm szépen, akkor vegyék elő a szavazó listát. Először jön a kettő kettes, Ferm és Balcáni. Részenként szavazunk, első és második rész. Az első résszel kapcsolatban mi a jelentéstevő véleménye mellette? Ki szavaz mellette? Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodás? Egyhangulag elfogadtak. Gratulálunk a szerzőknek. Második rész, amely úgy kezdődik, hogy which might cause. A jelentéstevő ellene van. Mellette? szavazni, ö, számolni kell. Euh, monsieur Dehan avait levé le bras dans, parce qu'il se grattait le, le dos. Mais... Euh, Dehaene úr csak azért emelte fel a karját, hogy megvakarja a hátát. Contre. Ki szavaz ellene? Jean-Luc. Jean-Luc ellene szavaz. aussi. Ez is 17. Nem. 17-en ellene, és 16-an voltak mellette, tehát akkor szoros volt, de elutasítottuk. Most jön a hármas bekezdés. Itt pedig szóbeli módosítás van. Jelentéstevő úr szeretné bemutatni. Uh, osz, yes. I should like to... Igen, egy apró kis módosítást szeretnék javasolni. Jó néhány számítás készült arra vonatkozóan, hogy a több, évi, több éves pénzügyi keretet, tervet hányszor változtattuk. Láttam, hogy már hármat, négyet, ötöt is. És hogy ezzel ne vitázzunk, azt javaslom, hogy 2007 óta a Költségvetési Hatóság jó néhányszor kellett, hogy felülvizsgálja. Tehát a konkrét szám helyett, szerint négyszer, azt mondjuk, hogy jó néhányszor kellett átdolgoznunk. Kidisztribúlja. Ez, ez, a szá, ez a szavazó listán is rajta szerepel. És az or not foreseen szavakat kihagyhatjuk a mondat végéről, és ezzel a szóbani módosítóval támogatom a javaslatot. Vous proposez d'enlever or forcine. Tehát akkor az or forcine-t visszavonja. Tehát a négyszer helyett jó néhányszor, ez az első módosításom, és a következő pedig I misunderstand the typing. So now I correct myself. Nem, javítom magam. Köszönöm a segítséget. Funded or not foreseen. Tehát, uh, tehát or not foreseen szavakat nem törölni kell, hanem igen, a magyar, magyar eh, ha, nyelv, parlament használatában az aláhúzás az a törlésre utal. Ezért a félreértés. Bien. Jó, köszönjük szépen. Nos, nyugodjanak meg a képviselők, ugyanis a szóbeli módosítás megfelel pontosan annak, amely a szavazólistán van. Megjegyzem <laughs> vidáman, hogy az Európrével kapcsolatban szavazhatunk a szükséges tanulmányokra, de nem tudjuk, hogy hányszor, tehát nem tudhatjuk, hogy hányszor változtattuk meg az intézménykönyvi megállapodást 2007 óta. Nos, ki szavaz mellette? Ellene? Senki? Tartózkodás? Elfogadtuk. Jön a négyes A jelentéstevő itt is szeretné bemutatni ezt a szóbeli módosítást? Un amendement horizontal, un amendement oral. The chairman yesterday... Elnök úr, tegnap a koordinátorok ülésén megállapodtunk arról, hogy a négyes módosító utolsó részét megváltoztatjuk, ahogy azt kiosztott papíron is olvasható, a több éves 2007-es 13 pénzügyi terv átdolgozása, beleértve 2015-ig történ, vagy, vagy 16-ig történő meghosszabbítását. Ez gyakorlatilag a gigant jelentésből átvett mondat, és az igazi jelentése, jelentősége ennek az, hogy a kiigazítás felülvizsgálat és módosítás, mind a három lépést megemlítjük. After that, I will ask... Ezt követően pedig, ha ezt elfogadják, akkor egy másik módosítást is fogok javasolni. Tehát akkor azt kéri, hogy először a horizontális módosításról szavazzunk, utána a szóbeliről. Ez a horizontális módosító a szövegben, amelyet szocialista barátaink nyújtottak be. Azt olvashattuk, hogy az Európai Bizottságnak ezt meg ezt kell tennie, mi, eh, amint hivatalba lép. Van egy megállapodás köztünk, ami alapján a lehető leghamarabb megfogalmazást javasoltam, mivel a hivatalba lépését követően rögtön a második napot jelenteni, ami hát nem a célunk, de a lehető leghamarabb az megfelelő kompromisszum, hiszen ez egyrészt nyomás gyakorol a bizottságra, mégsem állítja a lehetetlen feladat elé. 4-es módosító, 12-es, 17-es, 25-ös, 32-es ben mind megjelenik. Egy szavazással elfogadhatjuk ezt a módosítást, függetlenül attól, hogy végül melyik módosító kerül elfogadásra. Tehát akkor tulajdonképpen különbséget teszünk a négyes módosításnál két különböző javaslat között. Jelenleg az első mód, változtatásról szavazunk, a négyes módosításról, és hogyha elfogadjuk a 12, 17, 25 és 32-es, az, hogy az első nappal ezt helyettesítjük, vagy legalábbis ahogy lehetséges. Görán szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni? Yes, and I'm completely in agreement with the, with the rapporteur. So I... Uh, és mértékben egyetértek a jelentés készítőjével. Korábbi újságíróként érzékeny vagyok a nyelvre, azt kellene mondani, hogy an adjustment a review, tehát nem hiszem, hogy kétszer kellene alkalmazni ezt a, a szót. Csak ennyit szerettem volna mondani, ez egy nyelvi megjegyzés lett volna. Tehát ez még a, ö, ö, egy anglofon ö, nyelvészek ezzel el, megelégednek majd. Nos, Ann is kért szót. Sajnálom, nem voltam jelen tegnap a koordinátori ülésen, de lenne egy lényegi megjegyzésem. Tudom, hogy eh, a parlamentben többször szavaztunk már a 2016-ig történő meghosszabbításról, de szeretnék egy részenkénti szavazást azért, hogy ellene szavazhassak, mert eh, ha jól értettem, erre opcióként gondolunk, de ez nem opció lesz, és ezért kellene ezt elleneznünk. Szerintem nem olyan egyszerű egy ilyen dolgot végezvinni. Igen, de egyetértünk abban, ugye, hogy két különböző problémáról két különböző szavazásban döntünk. Tehát akkor most először a horizontális módosításról szavazunk, hogy belevigyük azt, hogy as soon as possible. Ki szavaz mellette? Köszönöm. Ellene? Ketten ellene szavaztak. Tartózkodás? Nincsen tartózkodás, tehát elfogadtuk. És az az érzésem, hogy egy személy a teremben megkönnyebbült, hogy az Európai Bizottság a, a lehető leghamarabb, tehát nem csak amikor hivatalba lép, az első nap kell ezzel kapcsolatban lépnie. Nos, akkor most a második szóbeli módosításról szavazunk, amely Reimer bőge javaslata alapján került bele, és külön szavazást kértek. Ki szavaz mellette? Would we have a split vote? So we... Lehetne itt részenkénti szavazás, hogy... Yes, okay. yes. A split of the split. Tehát a részenkéntinek a részenkénti szavazása lenne. Először uh, szavaznánk uh, arról, hogy with an adjustment review and revision of the current uh, MFF, a második részben pedig a meghosszabbításról szavaznánk. Jó, tehát akkor a részenként még részekre szabjuk. Tehát akkor, together with an attachment, a review and the revision of the current MFF 2007-2013, eddig itt állunk meg. Kiszavaz mellette. Köszönöm. Ellene? Ketten. Tartózkodás? Senki. Akkor elfogadtuk ezt a részt. Második rész, including a prolongation until. Kiszavaz mellette? Köszönöm. Ellene? Két frakció ellene szavazott, de, de hát nincsenek elégen, elegen, hogy megakadályozzák ezt a módosítást. Bocsánat, három frakció. Ja, bocsánat, nem, nem, nem, ők, a GUE tartózkodik. Tehát akkor ezt a részét is elfogadtuk a szóbóli módosításnak. Köszönöm. Kicsit hosszan, hosszú ideig tartott, de hát mivel bonyolult, akkor részenként kell menni. Nézzük akkor most az ötös módosítást. A szocialistáktól szóbeli módosítás és részenkénti szavazás. Jelentéstevő úr. Uh, Mr. Chairman, I wish... Elnök úr, a részenkénti szavazást visszavonom, és lenne egy szóbeli módosítás a szöveggel kapcsolatban. A félidős átértékelést helyettesíteni kell a következő több éves pénzügyi tervvel. Tehát azt mondjuk, hogy megkezdjük a következő több éves pénzügyi tervnek a folyamatát, és az összes résszel kapcsolatban elfogadom. Jó, tehát akkor a jelentéstevő nem kér részenkédi szavazást, senki más sem. Ki szavaz akkor mellette ezzel a módosítással? Ellene? Senki? Tartózkodás? Egyhangulag elfogadtuk. Ez elég ritka. Akkor most nézzük a Helga Trüppel féle módosítások lesznek, hatos jelentéstevő ellene. Görön kér szót. Nekem ez a módosítás egy kicsit ellentmondó azzal kapcsolatban, amit már megszavaztunk, tehát szerintem okafogyottá kellene válnia. Ah. Tehát akkor a jelentéstevő úgy érzi, hogy ezt akkor Eh, okofogyottá vált? Jó, tehát akkor ez igen okofogyottá vált, mert ellentmondó. Tehát akkor nem szavazunk róla. Hetes. A jelentéstevő álláspontja e mellette. Kiszavaz mellette, köszönöm, meg ellene. Senki, tartózkodás, akkor jelezzük majd Helgának, hogy távol létében elfogadtuk ezt a hetest. Nyolcas jön mellette, a jelentéstevő mellette van. Köszönöm, ellene. Hát, ezt meg kell szár, számolni. Öt, nincsen tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk. A 11-es bekezdéssel ö, ö, kettő módosítás van, 9-es, a jelentéstevő ellene van, mellette, Portos úr. 1, 2, 3, 4, 4 ellene. A nagy többség ellene van, tehát elutasítottuk. Tízes, Grand Femme és, és Balcani asszonytól. Ez egy szóbeli módosítás, a jelentéstevő. Igen, azt javaslom. Minden csak a hármas pontra, hanem a 21-esre, 23-asra utaljunk, hogy a módosító indítványban szerepel, de a 21-es és 22-est is bevenném. Tehát ez egy szóbeli módosítás, amely a hármasban, már hármas bekezdésben már elfogadtunk, amikor az adjustment, a review and a revisionről volt szó. Tehát akkor a 21-22-23-as cikkel kapcsolatos. Nos, akkor kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, ketten ellene, két tartózkodás, bocsánat, tehát elfogadtuk, köszönöm. 11-es, Lamaszúr aláírása. Ez a jogi kontinuitásról szól szavaz az elnök módosítása mellett. Köszönöm, ellene. a szörnyű Andrészen asszony. E, aj, de erős. Kitartózkodik? Senki? Köszönöm e, mindenkinek, kivéve egy személynek. Elfogadtuk. 12-es a szocialistáktól Nyilván itt alkalmazandó a horizontális módosítás. Ki szavaz mellette? A jelentéstevő ellene szavaz. Mellette? Meg kell szavazni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El, kemény bal oldal. És Andreasen asszonynak a csoport a frakciója. Nos, akkor ez hány is? Tizennégy Delan úr még nem kapcsolódott be. Kiszavaz ellene? Tizennyolcan. Tehát akkor a jobb nyert elutasítottuk. 13-as, 2 Helga távol létében, a jelentéstevő mellette javasul, mellette köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, két tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, ez kompatibilis a 13-assal, ez Anjenzentől, a jelentéstevő mellette javasol, mellette, sokan ellene, egy személy tartózkodás, elfogadtuk. Tizenötös Inge Gresslétől mellette. Köszönöm, ellene. Egy-kettő tartózkodás, két tartózkodás, elfogadtuk. Ann Jensen 16-os módosítás. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es, kompatibilis a 16-tal, és hogyha elfogadjuk, akkor a horizontálissal egybefügg, a jelentéstevő nem szereti, kiszavaz mellette, csak a kemény bal says. 16. Ellene. dix Tehát akkor nem fogadtuk el. Ingeborg Gressle 18-as a jelentéstevő mellette javasol, mellette ki merészel ellene szavazni. Természetesen Andreasson asszony és a liberálisok. Ki tartózkodik? Egy tartózkodás. Tehát akkor többség mellette van. 19, Helga Trip, Trippel, a jelentéstelő mellette, ellene. Egy tartózkodás. Egy tartózkodás elfogadtuk. 20-as jön Helga Trüppel, ezt módosítottuk. Szóbeli módosítás volt a jelentéstevőtől, és szeretné megmagyarázni. Rapporteur. Jelentést. I think, Mr. Chairman, that... Azt hiszem, elnök úr, hogy mindenki el tudja olvasni. És támogatom. Köszönöm szépen, ki támogatja Helgának ezt a módosítását, amelyet a jelentéstevő szobani módosításra is megváltoztatott, tehát kiszabad mellette. Az LPP e koordinátorai fényképeznek. Ki szavaz ellene? Köszönöm. Kitartózkodik? Köszönöm. Elfogadtuk. 21-es, ez a 18 albekezdés, a Haglund úrtól mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. 22-es Helgától a jelentéstevő nem támogatja, mellette a kemény bal, ellene a többség. Elutasítottuk. 23-as, a 21-es bekezdésnél Portas úrtól. A jelentéstevő ellene van mellette. Tehát Portas úr módosítása. Portas úr azért mellette szavaz, nem? 1, 2, 3, 4 ellene. A többség kitartózkodik, nem tartózkodnak, elutasítottuk. 24-es Helgától mivel visszautasítottuk a 23-ast, ezt megtartjuk, de ez se tetszik a jelentéstevőnek, tehát kiszavaz mellette. Egy, kettő, ellene, a többség, tehát köszönöm, elutasítottuk. 22-es bekezdés, 25-ös módosítás a szocialistáktól. Ezt a horizontális módosítás érinti, és nem kéri a, mód- a jelentéstevő, kiszavaz mellette egy kicsit többen, mint a kemény bal. Tizennégyen. Kiszavaz ellene. Valószínűleg egy kicsit többen. 21-en elutasítottuk. 24-es bekezdés, Portes úrnak a 26-os módosítása mellette. A jelentéstevő ellene van, tehát kiszavaz mellette Portas úrnak a e, fanklubja. E, többség, Akkor a 27-es e, következik, mellette van a jelentéstevő, ki mellette, ellene, ketten vannak ellene, tartózkodás, nincsen tartózkodás, elfogadtuk. 28-as Görán Fentől mellette ellene van a jelentéstevő. A liberálisok is mellette vannak. Tehát akkor számolni kell. 19 -en mellette ellene. Tizenöten. Tehát ezúttal elfogadtuk. Gratulálok a szerzőknek. 26-os bekezdés, nincsen módosítás, de a jelentéstevő részenkénti szavazást kér. Első rész mellette van a jelentéstevő? Nem? Sajnos a mikrofonját nem kapcsolta be a... I think that... Azt hiszem, hogy ez a részenkénti szavazás teljesen helytelen, mivel a bizottság elfogadta, hogy az egész 26-os bekezdést töröljük, kihagyjuk. Csak a második rész kihagyását javasoltam, ezért kértük a részenkénti szavazást, de aztán másképp döntöttünk, az egész bekezdést már töröltük. It l'amendement tombe. Tehát akkor okafogyottá válik, de a bekezdés megmarad. Nem, fordítva. Nem, eltűnt a bekezdés, és ezért okafogyottá válik a módosítás. Jó, nem szavazhatunk két részben valami olyanról, ami nem létezik. Jó eddig követjük a dolgokat. Akkor jön a 28-as bekezdés, 29-es módosítás ellen van a jelentéstevő, és a liberálisok is kiszavaz mellette. Megint csak a kemény bal ellene, a többiek tartózkodás. Tehát akkor a többség visszautasítja. 30-as jelentéstevő ellene van, de a liberálisok mellette, Nos, akkor számolunk. Tizenheten mellette, ellene.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 bocsánat, Andrászon asszony ö, ö, ellene szavaz, tehát nem eddig kedvező a hozzáállása. Most a 31-es jön, Ingeborg Gresslétől, a jelentéstevő mellette. Kiszavaz mellette, ellene, ketten, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es, a szóbeli módosítás gazdagítja. A tevő mellette van. Ellene, mellette ellene, egyen, ketten, tartózkodás, nincsen tartózkodás, elfogadtuk. 30-as bekezdés, két módosítás van. Az egyik kizárja a másikat. Kezdjük a 33-assal, a jelentéstevő ellene van mellette. A bal ellene, a többiek tartózkodás, elutasítottuk. Akkor a 34-esről szavazzunk. Mit gondol erről a jelentéstevő? Mellette van. De, de, de. No, nézzük akkor, ki van mellette. Harmincnégyesről szavazunk. a kemény jobb Helgát támogatja. Hány? Hát meg kell számolni. Elaludt a tötkárság. 16 ellene. Tizennyolc. Elutasítottuk. Köszönöm. Utána a harmincötös. ös nem válik okafagyottá, szavazni kell róla. Portas úrnak a módosítása. A jelentéstevő ellene van, ki szavaz mellette, a baloldal ellene, a többiek. Köszönöm, elutasítottuk. 31-es bekezdés, két módosítás van, ezek inkompetülések. Először a 36-os a jelentéstevő ellene van, ki szavaz mellette, Andrásen asszony és Mortanti úr. Tizenhárman mellette ellene a többség. Köszönöm. Elutasítottuk. Akkor szavazhatunk a 37-esről. Jelentéstevő úr, mi az álláspontja a 37-essel kapcsolatban? E, mellette van. Kiszavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Egy tartózkodás. Elfogadtuk. A egyes az alcímmel kapcsolatos, a 33-as bekezdés előtt van úr mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-es Helga Trüppel jelentéstevő úr szót kér. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Támogatom ezt a 38-as Helga Trüppel által jegyzett módosítót. A konzervatív frakció tegnap azt kérte, hogy egy módosító tárgyaljunk ehhez a bekezdéshez. Kiegészítésként megígértem, hogy a szokás megtartásaként miszerint a szóbeli módosítókat ezen, ebben a szakaszban már az előadó nyújtja be. A Költségvetési Bizottságban ez egy jó bevett szokás, hogyha nem is írott szabály és egy frakció szobori módosítóját nem kívánom figyelmen kívül hagyni, ezért benyújtom, de fenntartásaim vannak a tartalmával kapcsolatban. Úgy érzem, hogy a kicsit ellenem egy annak a szellemnek, a Gentleman's Agreementnek, hogy minden főtitkár, minden intézmény főtitkárát eh, felkérjük arra, hogy jön el hozzánk, és számoljanak be erre meg arról. Ezért minden tiszteletem a konzervatív frakciói, de a tartalmát nem tudom támogatni ennek a szóbeli módosítónak, de szeretném, hogyha mindenkinek eh, megadnánk lehetőséget, hogy magának eldöntse, hogy mit gondol erről. Tehát ez egy először a szóbeli módosítót vagy elfogadjuk, vagy eh, nem, és aztán pedig utána az eredeti javaslatomat. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen tisztességes módon játszik. Tehát akkor ezt a szóbeli módosítást kiosztották, de James Ellisnek megadom a szót, hogy beszéljen róla. Köszönöm szépen, Alan. Csak annyit akarok mondani, hogy tegnap Nyilván nem az volt a cél, hogy a főtitkárok eljönnek magyarázkodni, hanem csak felvilágosítást kérünk azért, hogy az intézmények egy nehéz gazdasági helyzetben lehetőséget kapnak a politikájuk vezetéséhez eszközökre. Tehát Manyka úr a 40-esben új szükségletekről beszél, ez a négyes mellékletben van, de ebben vannak megtakarítások is, és ezt nem említik. Tehát ez a módosításom emlékeztető arra, hogy a Költségvetési Bizottságban a megtakarításokat is említenünk kell, nem csak az új igényeket. Elnök, köszönöm szépen, ennek a szövege megvan és megmagyarázta e, a benyújtója, és e, ezért most felteszem a kérdést, hogy ki szavaz mellette. Ez a szóbeli módosítás kiegészíti a 38-ast, tehát akkor a szóbeli módosítás mellett, amelyet a jelentéstevő nyújtott be, de ő nem ö, támogatja. Tehát akkor ki szám, támogatja? Nyilván James Ellis Bőge úr és Szidónia, tehát több frakció is. Tehát ez egy cross-party módosítás. A GUE-val együtt. A GUE megsegíti a brit konzervatóvakat. Hát vannak itt olyan pillanatok, amik elragadtatják az embert. Csodálatos. Nos, kiszavaz ellene? Köszönöm. Jó. Hát sajnáljuk. De azért szükség volt erre a vitára. Nos, akkor elutasítottuk ezt, de az eredeti 38-as szavazásra bocsátom, a jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, és James Ellis fair módon jár el, és mellette szavaz. Nos, akkor kiegészítve az ő módosításával. Most jön a 39-es, a jelentéstevő mellette van, ez a szocialisták módosítása, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyhangulag. 40-es Manyka úrtól, jelentéstevő úr mellette, mellette, ellene, ketten ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. 41-es sportás úrtól, a jelentéstevő nem támogatja, mellette á, ah, a fanklubja, de, de nincsenek elegem. Ellene, jó, tehát elutasítottuk. 42-es, szintén Manyka úrtól, a jelentésem mellette van, mellette ellene tartózkodás két tartózkodás, elfogadtuk. 43-as Manyka úrtól, de a szocialista frakció nevében. A jelentésen mellette van, mellette, ellene, tartózkodás. Nincs tartózkodás, elfogadtuk egyhangulag. Végül pedig az így módosított állásfoglalásról szavazunk mellette. Köszönöm, ellene, ketten tartózkodás, egy tartózkodás a GOET részéről. Köszönöm, gratulálok a jelentéstevőnek és a képviselőknek és a munkatársaknak. Nem fejeztük persze be, mert lesz még a plenáris ülés, ahol meg kell győzni a frakciókat, hogy kövessék a a Költségvetési Bizottság bölcsességét. Köszönjük, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Most akkor folytatjuk a szavazást a költségvetésről. A kilences pont következik. Ez Reimer bőge jelentésével kapcsolatos. Az intézményközi megállapodás módosításáról. Ez a logikus következő lépés, külön szavazhatunk róla, de hát gondolom, hogy a szavazatok ugyanazok lesznek. Ki szavaz mellette? Mindenki? Mármint, hogy mindenki, aki szavazott, ellene? Ugyanazok. kitartózkodik, Ugyanazok. Tehát azonos szavazás. Köszönöm. Ugyanaz a tízessel kapcsolatban a rogalmasági eszköz igénybevétele, megint csak Reimer Bölgétől, a jelentéstevő mellette van, ugyanazok vannak mellette, akik eh, az ellene is, akik tartózkodnak, ugyanaz a szavazás. A 11 kapcsolatban ez már más. Itt teljes témaváltás következik. A költségvetés módosítás, a 10 per 2009-es számú, de ez kapcsolódik nyilvánvalóan az előzőekhez, hiszen ugyanarról a csomagról van szó, a 2010-es költségvetés finanszírozására kifizetési előirányzatokat csökkentünk az Európai Gazdaság élénkítési tervre, Haug és Ferm szava, javasolják. Kiszav, nem, Görön szeretne valamit mondani. Tehát akkor a jelentéstevő. Jutta Haug. Igen, Jutta Haug elnézését ké, elnézésüket kéri, Afrikában van, de szeretne egy magyarázatot elmondani, amelyek mert nagyon sok dolog technikai jellegű, de nagyon sok minden pedig az egyeztetési megállapodáshoz kötődik, hiszen ez kötődik a gazdasági élénkítési programhoz is. Szeretne rámutatni néhány problémás dologra. 3,4 milliárdot fizetünk vissza a tagállamoknak, mert bizonyos területeken nem történtek meg kifizetések. A jelentéskészítő azt mondja, hogy nagymértékben kritizálja a 1A-ból történő kifizetések csökkenését és a az kifizetési előirányzatok növelése prioritás volt az elmúlt évi költségvetésben, de ezt a bizottság nem hajtotta végre. Tehát Jutta Haug azt szeretné, hogyha ezt megnéznénk. A bizottságnak növelnie kell azt a hatékonyságát, hogy a költségvetési hatóság döntéseit végrehajtja. Ez nagyon fontos üzenet, és erre nagyon, és vissza kell térnünk a Költségvetési Bizottságba, nem csak a költségvetési folyamat során, hanem már egy sokkal korábbi szakaszban fel kell vetnünk ezt a problémát az elkövetkező évben. Jutta Haug rámutatott arra, hogy egyszerűsíteni kell az eljárásokat, hogy meg lehessen könnyíteni a kifizetéseket, erre szeretett volna rámutatni. Ugyanakkor nincs más opciója, mint hogy azt javasolja nekünk, hogy fogadjunk el ezt a költségvetés módosítást. Köszönjük Göránnek ezt a fontos pontosítást, és a javaslata, illetve Jutta Haug javaslata a jelenlévő az Európai Bizottság jelenlévő és jövőbeli képviselői ezt nagyon komolyan hallgatták. James, igen, szeretnék reagálni valamire, amit Görön mondott a költségvetés végrehajtással kapcsolatban. 3,4 milliárd, ami végrehajt, nem került végrehajtásra. A bizottságban pénzügyi szabályok töm kellege jó néhány területen gátolja a költségvetés végrehajtását, ezért Gressle asszony jelenlétével talán kihasználhatjuk ezt a lehetőséget arra, hogy a pénzügyi rendelet eh, felülvizsgálatára van szükség, hogy ezeket a pénzeket megfelelően gyorsan, eh, hatékonyan el lehessen költeni. Egyszerűen eh, nem reálisak egyes szabályok, amíg a pénzügyi ellenőrzés megfelelő, addig nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani egyes költségvetési sorok végrehajtóinak alapvető fontosságú, Görán és James-szel eh, egyetértek, ez alapvető. Eh, szót kért? Igen? Parancsoljon előd úr. Csak nagyon röviden. A tavalyi költségvetés árnyék előadójaként először is támogatom azt a javaslatot, hogy ezen a ponton módosítás nélkül fogadjuk el. Következő megjegyzésem a előttem szólók által felvetett gondolatokhoz annyit hagyd tegyek hozzá, hogy komoly elemzést kívánnak ezek. Parlamenterként gyakran szívesen adunk több pénzt, és túlságosan ambiciózusak vagyunk, nem vagyunk teljesen a képben, úgymond. Más esetben az fordul elő, hogy az Európai Bizottság nem igazán ambiciózus a végrehajtásban, és akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy a bizottság feladata az, hogy a költségvetési hatóság döntését végrehajtsa. A harmadik pont, amit James mondott, néha pedig megvan az ambíció a költségvetési hatóság részéről, a jó szándék a bizottság részéről, de a technikai részletek ellenünk dolgoznak. Tehát három különböző dolgot kell egyszerre tenni legyünk reálisak az ambícióinkat illetően. Az év során az Európai Bizottságot arra kell sarkalni, hogy minél nagyobb mértékben hajtsa végre a költségvetést, és ha szükséges, akkor a pénzügyi rendeletet megváltoztassuk. Szerintem ez a jövőre a legjobb megoldás. Mark. Kiváló megjegyzés az árnyék előadótól. Az a benyomásunk, hogy László a saját árnyék előadójaként van most itt közöttünk. Ezen fontos megjegyzések tükrében ki támogatja ennek a szövegnek az elfogadását? Ellene? Igen, igen, tartózkodás, ezt is feljegyeztük, semmi gond. Nincs akkor tartózkodás? Igen, akkor elfogadtuk. Azt hiszem, hogy elfogadjuk a csomagot, a 2010-es költségvetést ezzel lezártuk. Következő napi rendi pontra lépünk tovább, ami a globalizációs kiigazítási alap mobilizációját érinti. Reimer Bőge az előadója ennek a kérdésnek. Parancsolj, Reimer! Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, rövid leszek a bizottság javaslatát a globalizációs alap mobilizációjával kapcsolatban már megvitattuk, és a foglalkoztási bizottság véleményét is megkaptuk az egyes, római egyesre látott dokumentumban találják ezt. És szeretném elmondani, hogy a vita során a az elmúlt plenárison Strasbourgban arról, abból indultunk ki, hogy, hogy a jövőben azt várjuk a globalizációs alap mobilizálásakor, hogy minden egyes esetben külön kell eljárni, abban, annak érdekében, hogy kétes esetben gyorsabban tudjunk eljárni. Hogyha jól látom, az Európai Bizottság is jóvá hagyta ezt, tehát úgy gondolom, hogy ebben az esetben, amikor három dolgot egyszerre kezelünk, ez az utolsó alkalom lesz a jövőben, tehát másképp fogunk eljárni, és az Európai Bizottságnak ezt majd meg kell erősítenie ma. A kérdések alapján, amelyeket az elmúlt ülésen felvetettünk, illetve a Foglalkoztatási Bizottság véleménye alapján néhány választ kaptunk az Európai Bizottság szolgálataitól. A Volvo-ról van itt szó, ahol 1500 munkavállalót elbocsátanak a 4680-ból. A Foglalkoztatási Bizottság beszélt arról is, hogy ebben az esetben minden feltétel teljesült, de természetesen további információkra is szükség van. Ezen kívül van egy osztrák igény is. Ennek kapcsán egyértelművé tettük, hogy itt különböző összegekről van szó munkavállalóként, Például, ha a svéd esetet vesszük, itt 6500 eurót igényeltek munkavállalókat, itt 14300-at kértek foglalkoztatottakként. Hasonló vitát folytattunk már ezzel kapcsolatban, és az Európai Bizottság majd a válaszában erre kitér. Itt van a holland Heymans cég is, itt a Foglalkoztatási Bizottság a hármas pontban súlyt helyez arra, hogy a pénzügyi támogatás nem helyettesíti az adott vállalat intézkedéseit, ezt garantálni kell, és emlékezteti az Európai Bizottságot arra, hogy a 12-es pont 4-es bekezdése rendeletben azt mondja angolul, hogy a 2-es 6-os pont feltételeit teljesíteni kell, és igazálni kell azt, hogy a meghozott intézkedések kiegészítik a strukturális alapok intézkedéseit. Tehát ez röviden összefoglalva a foglalkoztatási bizottság véleménye, ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és hogyha még idő van erre, tisztelt elnök úr, azt kérném, hogy az általam felvetett három pontra az Európai Bizottság adjon választ. Eh bien, je vous remercie. Euh, Köszönjük. Van-e valaki a kollégák közül, aki ezen a ponton szeretne hozzászólni, vagy más kérdést intézni az Európai Bizottsághoz? Parancsoljon, Ferencs úr. Sir President, jó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. igen, szeretnék a 12-es, 13-as ponttal kapcsolatban, hiszen szerint az európai alapokról van szó, amely a globalizációhoz kötődik. Ennek az a célja, hogy a munkavállalókat támogassa, és a szociális alap egy strukturális alap, amely a kohéziót szolgálja, és ez hosszú távon van kialakítva. Tehát két különböző alapról beszélünk. Ezek nem versenyeznek egymással, egymást kiegészítik. Ezek olyan alapok, amelyek amelyeket külön kell néznünk, és ezért hibás az, amikor azt mondjuk, hogy a globalizációs kiigazítási alapot azt állandóan az Európai Szociális Alapból finanszírozzák. A szociális alap egy nagyon fontos alap, és itt olyan témákról van szó, mint a teljes foglalkoztatás, és ez egy nagyon sikeres alap volt ez idáig, Persze meg kell nézni, hogy hogyan alkalmazzák ezt, mit nem lehet megtenni. Ismételni kell azt, hogy az Európai Szociális Alap egy kohéziós célra rendelkezik, egy strukturális alap, és hosszú távra van létrehozva. Ezt az alapot akkor kell alkalmazni, amikor egy másik alapot szeretnénk finanszírozni, és most itt a globalizációs kiigazít alkalmazkodási alapról van szó. Gyakran előfordul az, hogy az európai szociális alapot megcsapolták arra, hogy az európai globalizációs alkalmazkodási alapot finanszírozzák. Szerintem ez nem helyes. Szerintem nem szabad ezt engedni. Sí, presidente. En relación con la... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság számára talán érdekes, vagy érdemes lenne, hogyha konkrét számokat is megosztana velünk azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt két évben ebből a globalizációs kiigazítási alapból milyen összegeket mobilizáltunk, és mennyit a szociális alapból, mert az az érzésem, hogy mindent a globalizációs alapból finanszírozunk, miközben az európai szociális alapból transfereket hajtunk végre, pedig nem ez volt az eredeti cél. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság konkrét adatokat is megosztana velünk. Unfirm. Fern. Uh, this debate is all... Ez a vita szorosan kapcsolódik a 13. pontban található 48-as transferhez. Jutta Haugnak pedig annyit hadd mondjak, hogy egyetértek amit, azzal, amit Garika és Fernández kollégák mondtak. Ez probléma. Mindig a szociális alapból utaljuk át a pénzeket, de ezen alkalommal Jutta Haug nem talált más megoldást, támogatásunkat kéri, de ő is egyetért a Gariga és Fernández urak által elmondottakkal. Don. Köszönjük. Jó néhány kérdést intéztünk az Európai Bizottsághoz a dossziéban megtalálható svéd Volvo, az osztrák Steiermark, Steyrország, illetve a holland esetek eh, indoklása is. Az Európai Bizottság írásos válasza is megtalálható a dossziéban. A Foglalkoztatásügyi Bizottság kérdésére, de azt hiszem, hogy most az Európai Bizottságon a sor, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Oui, pouvez-vous vous présenter, monsieur? Euh, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. néhány kérdés felmerült. első a válasz az, hogy igen, az Európai Bizottság egyenként nyújtja be ezeket a kéréseket, illetve egyenként indokolja őket, ez lesz a, az eljárás. Talán hasznos lenne egy informális eszmecsere az ügyben, hogy milyen formában, hogyan mutassuk be ezeket a kérelmeket, hiszen egyre gyakoribbá válnak a globalizációs kiigazítási mobilizációjára irányuló kérelmek, és nyilván mi is azt szeretnénk, hogy az önök számára legjobb formában tudjuk ezeket a kérelmeket benyújtani, bemutatni. Jó lenne, hogyha lenne egy standardizált formája ennek, ami a kérelem elbírálását könnyebbé tenni az Európai Parlament számára is a további kérdéseket illetően. Az Európai Szociális Alap kárára használjuk ezt a globalizációs kigazítási alapot? Nem hiszem. Mert a tartalékból az év elején megállapított kötelezettségvállalási előirányzatok tartalékából kerülnek elő ki ezek a pénzek az intézményközi megállapodás értelmében. A transferekkel kapcsolatban, ami az Európai Szociális alapból érkezik, az mindig a kifizetés előirányzat, soha nem a kötelezettségvállalási. Ezért azt javaslom, hogy az elmúlt két-három évben amíg, amióta mindkét alap működik. A konkrét számokat, hogy mennyit csoportosítottunk át az egyikből a másikba, ezt megosztjuk önökkel. A kifizetési irányzatok tekintetében 1%-ról beszélünk a szociális alap esetében összességében, és az elmúlt három évben a kifizetési előirányzatok tekintetében, beleértve ezt az évet is, láthatják majd, hogy valamivel alacsonyabb. Tehát a kifizetési előirányzatokat az Európai Szociális Alapból vettük, de ez nem a szociális alap kárára történt, mégsem. Nem itt meg ennek a levét, hogy ha fogalmazhatunk így, hiszen arányosan nagyon kevés pénzről van szó ami az Európai Szociális Alapban futó programok végrehajtását nem érintette hátrányosan. Mit tesznek a tagállamok annak értelében, hogy ne éljenek vissza ezzel a lehetőséggel. Azt hiszem, hogy a kölcsönös bizalom elvére kell itt hagyatkoznunk. Úgy tűnik számomra, hogy a kiindulási pont az kell, hogy legyen, hogy mindkét fél bízik a másikban, és ez kell, hogy a végrehajtás alapját képezze. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük. Godmani szúr kért szót. Azt szeretném mondani a 12-es ponttal kapcsolatban, hogy kicsit veszélyes eh, ez a dolog, és már 15 es pontnál elmagyaráznám ezt, hogyha a globalizációs eh, alap eh, halad előre, és nincs megfelelő költségvetési sora ennek, akkor mindenképpen előbb vagy utóbb a szociális alap pénzéhez kell nyúlnunk. Az 500 millió, hogyha a teljes sort kimerítenénk, akkor ez nem olyan ö, nagy, hogyha megnézzük azt, hogy a utolsó lapokból mennyi ki nem fizetett pénz van még. De hát ezek az összegek is tovább haladnak majd, hogyha ö, visszanézzünk a 2006-os pénzügyi tervhez, akkor még mindig vannak, van 16 milliárd olyan pénzt, amit nem fizettek ki. Ezért a kérdés az az, hogy amíg a globalizációs alapból pénzt akarnak kifizetni, és ezt a pénzt a szociális alapból veszik ki, akkor lehet, hogy bizonyos országok nem fogják majd teljesíteni a követelményeiket, és lehet, hogy 2000, 2000 2026 ban nem 85%-os lesz a teljesítés. A kérdés az az, hogy ha az országok javítják a fegyelmüket, akkor lehet, hogy megtörténhet az, hogy már nem tudjuk majd ezt a globalizációs alapot alkalmazni. Tehát lehetséges az, hogy majd nem tudjuk majd ezt a forrást kihasználni, mert általában a globalizációs alapnak nincs más forrása, néha kivesszük a struktúrális alapból a pénzt azért, mert bizonyos országok nem teljesítették kötelezettségeiket. A pénzt nem fizetik vissza, erre a célra használjuk fel. Tehát, hogyha figyelmet növelik, akkor lehet, hogy más sort kell majd találnunk, ahonnan kivesszük a pénzt. Ez a jövőben problémát okozhat. Tehát mi történik akkor, hogyha egyre magasabbra megyünk a globalizációs alap, egyre magasabb összegek jelennek majd meg ott. Oui, je vous remercie, cher collègue, c'est une très bonne remarque. Kiváló megjegyzéshez, kedves kollega. Nem tudjuk finanszírozni a globalizációs kiegészítési alapot, csak a strukturális, amíg a, szociál, a strukturális alapot nem használtuk ki teljesen, az elmúlt években hasonló módon kivételes más természeti kiadásokat, például a gazdaságfelendítési csomagot, a Galileót, vagy a tej alapot nem tudtuk igazán finanszírozni csak azért, mert a, az agrár költségvetésben megmaradtak pénzek. Előadó úr hallotta a bizottságos kollégiákat, vonja a következtetéseket. Eh, Először is eh, nem szeretném akadályozni ebben a három esetben az alap mobilizációját, hiszen ezt már meg is eh, szavaztuk. Úgy gondolom, hogy a héten még egyszer találkozni fogok azzal a csoporttal a foglalkoztatási szakbizottságban, akik ezzel foglalkoznak, és természetesen az értékelés során ezeket a kérdéseket fel kell majd vetnünk, fel kell vetnünk a pénzügyi finanszírozás kérdését, fel kell vetnünk a struktúrális, illetve a szociális alap kérdését is. Ezek olyan kérdések, amelyeket mindenképpen meg kell vitatnunk, és úgy gondolom, hogy néhány hónapig megkönnyítettük ennek az alapnak az igénybevételét, mert azt láttuk, hogy az elméletileg elérhető összkeze, összegek, ezt a bizottság is elmondta, ezt nem merítették ki, tehát egy kicsit nagyobb ütembe tudtunk előre haladni, és függetlenül a szociális alap vagy a szociális alap kérdésétől általában a márzsok minden kategóriában szükebbek lesznek, vagy nem is lesznek meg az elkövetkező években. Tehát ez, ez, a, ez a dolog a kérdésnek egy teljesen más dinamikát fog adni. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy szavazzuk ezt most meg, de mindenképpen beszélnünk kell a foglalkoztatási bizottsággal erről a kérdésről, és egy közös stratégiát kell kialakítanunk. Köszönöm szépen. Merci. Et, et donc... Euh, Köszönjük. Ezt szavazásra bocsájtom, és most azért fordul, hogy egy szavazással több ö, ilyen ö, kérelmet is elbírálunk, ehhez ragaszkodnánk, mert a jogalap a transferekre vonatkozóan egyenként kerül meghatározásra, hogy elkerüljük azt, ami, ami pár hete történt, hogy két teljesen különböző ilyen műveletet egy döntéssel próbáltunk lefedni. Az egyik a Belgiumra, a másik Írországra vonatkozott, és hát nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Ki van mellette az előadó javaslatának? Köszönöm. Ellene? Egy valaki? Nincs senki, aki tartózkodna. Akkor úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk ezt. Köszönjük az előadónak. A 13-as napi rendi pontra a Haug távolítében Goran Ferm megköszönetet mondok, hogy elfogadta, a, hogy átvegye ezt. Ezt tulajdonképpen megfelelnek, amiről csak most szavaztunk, és a transfert kitámogatja mellette, ugyanazok gondolom, ellene ugyanaz, tartózkodás rendben. Akkor 48-as transfert megszavaztuk, 56-os transfer. Uh, csak nagyon röviden, elnök úr, az 56-os transfer kötelező uh, kiadásokra vonatkozik, nincs nagy beleszólásunk ebbe. Előirányzatokra azért van szükség, hogy a tejpiacon a válsággal valamit kezdjünk. Támogatjuk persze, csak késleltetni tudtuk volna, de Haug azt javasolja, hogy szavazzunk mellette. Merci. Köszönjük. Senki nem kért szót ezzel kapcsolatban? Akkor ezt a transfert kitámogatja. Köszönöm. Ellene? Tartózkodik. Senki sem tartózkodott. Akkor ezt az átcsoportosítást megszavaztuk más transfer Ferm részér, Fermú részéről nincsen. 14-es napirendi pontra térünk át a többi eh, intézmény többi eh, szekció. Lewandowski óra az előadó. 22-es parancsoljon, C22-es parancsoljon előadó. Thank you, Chair. Our money Köszönöm szépen, elnök úr. A délelőtti ülésen különböző javaslatokat készítettünk elő a bizottságnak eh, a többi intézményekkel kapcsolatban. Az előző eh, üléshez kapcsolódva a egyes épületről van szó, és feltételes zöld utat adtunk ennek a beszerzésnek. Vidal Kvadrasz és Salvador Garaga urakkal egyetértettem, és Lamaszor úr küldött egy levelet az elnökségnek, és az azbesztel és az ára kapcsolatban kaptunk információt. Tehát ennek a, megfeleltek akkor a feltételnek ennek megfelelően. És hogy az épületpolitika vagy politika keretében maradjunk, a C24-essel kellene először foglalkozni. Mert ez a többi beszerzéssel kapcsolatos. amelyet szintén az inketlen politika keretében kell megvitatni. Mert a C24-es azzal foglalkozik, hogy hogyan fogyasszuk el a, az épület, az ingatlan tartalékból ö, lévő tartalékot. Nos, elnök, el, el, előadó úr, elnézést kérek, azt javaslom, hogy a jelenleg a 24-est, amely azzal az épülettel kapcsolatos, amelyet Budapestben veszünk meg, azt most tegyük félre, mert először meg kell vizsgálnunk az alapvető problémát, Almeyer asszony kérdését, tehát ez a következő pont. Aztán megkérjük a az alelnököt, aki az ingatlan palatikáért felelős, 11 óra 30-kor jön Vidal Quadrasz úr, tehát hogyha nem zavarja önt, akkor a többi átutalásokat, átcsoportosításokat vizsgálnánk most meg. Jó, hát akkor legyen a C22. Ez is az elnökségnek egy döntésének a végrehajtása, amely megerősíti a külső segítséget a parlament szoftver rendszerével kapcsolatban. 2009-es költségvetésben 8 millió eurót rendeltünk ehhez a tételhez, és itt 1 millió 850 ezer euró, millió 850 ezer euróról van szó. 1 millió 850 ezer. És a külső audit feladata, hogy a luxemburgi és a brüsszeli komputer központokat a parlament épületén kívül helyezze el tehát ez egy külső auditálás vizsgálat eredményétől függ. A többi rész az pedig egy EMAS és egy Wi-Fi tanulmányra 250 ezer eurót szán. És van megmaradt pénz és az EMAS tartalékot felhasználhatjuk majd. Hát most nem azért mondom ezt, mert közeledik a karácsony, hanem általában elfogadom az átcsoportosításokkal kapcsolatos magyarázatokat. Kérem a szoftverekkel kapcsolatban ne kérjenek tőlem felvilágosítást, mert én az technológiai előtti korból származom még. Elnök, köszönöm szépen, jelentést. Nos, Lewandowski úr nagyon jó átcsoportosítást javasol, ezzel moshatjuk majd kezeinket. És Lewandowski úr azt javasolta, hogy szabadítsuk fel ezt a pénzt olyan termékekre, termékekre, de nem szolgáltatásokra. És látom, hogy miután szó hozzászóltak, mindegyik képviselő is mossa a kezét. Tehát akkor a jelentéstevő azt javasolja, hogy ezt a C22-est fogadjuk el de eh, szeretne véleményt mondani a, az jelentéstevő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, egyetértek Lewandowski úrra, de lenne egy kérdésem. Ez a számítógép, amit itt használok, itt most is használok Wi-Fi-t, minden teremben van Wi-Fi, teljes mértékben elégedett vagyok ezzel az alkalmazással, és lenne egy kérdésem, szeretnénk egy Wi-Fi tanulmányt elvégeztetni, például, hogy a folyosókon is lehessen wifizni, de ez 250 ezer euróba kerülne. Mi ennek a célja? A folyosón és valóban szükségünk van a wifi-re? Én teljes mértékben elégedett vagyok azzal, ahogy most hozzáférünk a wifi hálózathoz. Tehát a kérdésem az az, hogy minek kell egyáltalán egy ilyen tanulmány. Très bien, je vous remercie. Euh, Köszönöm szépen. Itt van a főigazgató, aki ezért felel, és nyilvánvalóan tud választ adni, de először a gondolt két szót. Köszönöm elnök úr, először is egyetértek Monka úrral. Örülök annak, hogy próbáljuk javítani a helyzetet, szerintem itt működik a wifi, de sok helyen nem, és hát akik hozzászoktak a wifi-hez, a vezeték nélküli internet hozzáféréshez, eh, szerintem is egész egyszerűen ki kell terjeszteni a wifi-t, nem kell erről tanulmány. Na de, a kérdésem következő. Lewandowski úrat kérdezem, hogy a politikai frakciókat bekívánják-e vonni az úgynevezett projektekbe és tanulmányokba? Kolleg... Köszönöm, kedves kolléga! A főigazgató úr szeretne választ adni ezekre a kérdésekre? Merci, monsieur le président. Quelque... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontosítás lenne. A Büro úgy döntött a az alelnök javaslatára, hogy a wifi rendszer kitélesztésére egy tanulmányt készítettünk, nagyon fontos, pontos épületenkénti intézkedéseket tartalmaz, hogy hogyan, hova lehet feltenni az antennákat például, ugyanis a két plenáris terem is benne van, Strasbourgban és Brüsszelben, mert jelenleg a plenárissal kapcsolatos wifi-vel még nem hozott döntést a büró, és nyilvánvalóan a frakciókat is be, bevesszük ebbe, hogyha kívánják. Bien, jó, merci. Euh, Köszönöm. Megerősíthetem, hogy igen, a frakciók szeretnének, szeretnék, hogyha bevonnák őket is ebbe és azt hiszem, hogy a fiatal generációnak szüksége van a wifi-re mindenütt, a plenárisban is. A jelentéstevő úr, mi a javaslata akkor most? Thank you for the, for the explanation. Yes, Köszönöm. Elfelejtettem erről beszélni. De persze a tanulmányok végeredményét figyelemmel kell követni, és a végrehajtásban a politikai frakcióknak is szerepet kell kapniuk, ez egyértelmű ezzel a megjegyzéssel pozitív az ajánlásom. Köszönöm. Tehát akkor ki támogatja ezt az átcsoportosítást, a C22-est, amelyet a jelentéstevő is javasol, a szóbeli megjegyzésekkel mellette, ellene, ketten ellene, tartózkodás. Tehát a szocialisták tartózkodnak. Köszönöm szépen elfogadtuk ezt az átcsoportosítást. Most akkor jön a Régiók Bizottságának az átcsoportosítása jelentéstevő or. A Régiók Bizottságának javaslata, illetve a Gazdasági és Szociális Bizottság javaslatát közösen kell kezelni. Ez ugyanez a kérdés. PC kvóta egy részének visszavonására irányul ez. Mi a Régió Bizottság és Gazdasági Szociális Bizottság esetében eh, a transfer kérdésben elkönyveltük a PC kvótát. Nem tudok egyetérteni a régió Bizottságának eh, indoklásával, miszerint a 2010-es eh, allokációk kisebb, mint a 2009-es. A parlament módosítója szerint az adat eh, feldolgozásra nagyobb összeget javasoltunk, vagy köntöttünk el. Van azonban egy eh, meggyőző indoklás. Elnök úr, nyilván ön is emlékszik, mindkét intézmény 2,5 millió eurót adtak megtakarítás egyébként a az egyeztetési tárgyalások legvégén, ami is elősegítette megállapodást, ami az ötös fejezet csodájának részét képezte. Szerintem ez meggyőző érv arra, hogy elfogadjuk a javaslatukat, főként, mert még egyszer mondom, jóval nagyobb összegű megtakarítást adtak nekünk. 300 ezeret kér a régiók bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság pedig 50 ezer eurót. Tehát ezzel a kiegészítő indokolással a számítógép park megújulásának támogatását javaslom, hiszen nagyon sokat segítettek eh, az egyeztetési tárgyalásokban abban, hogy megállapodjunk. Merci, monsieur le Köszönjük szépen az előadónak. Tehát a megoldás szellemében a két intézménynek azt mondjuk, hogy eh, azért, hogy a tanácssal egyészségre jutunk, eh, el, valamennyi pénzt eh, elvettünk, és a megmaradó pénzzel azt csinálnak, amit akarnak. És nagyon örül majd a fiatal generáció annak, hogy ezt a pénzt informatikai eszközök vásárlására méghozzá nagyon modernekre költjük. Jós, ha nincs további megjegyzés, akkor ezt a két átcsoportosítás szavazásra bocsítam ugyanakkor, hiszen ugyanarra a problémáról van szó két intézményre, mellette ellene, hárman ellene tartózkodás, nincsen tartózkodás. Tehát a DEC 1 és a DEC 2 a Régiók Bizottság, a Gazdasági és Szociális Bizottság most akkor elfogadásra került. Nos, igen, tehát fenntartással a 24-essel kapcsolatban. Nos, akkor jöjjön a 15-ös, a kohéziós politika végrehajtása. Godmanis úr mutatja be. A bizottság jelentése alapján történt helyzetfelmérést, és gyors eszmecsere követi. Öné a szó. Köszönöm szépen, rövid leszek, de nem lesz ez annyira egyszerű. Azért, mert a regionális szakbizottság tagja is vagyok, és tudom, hogy milyen nehéz a helyzet, a pénz nem jön, nincs meg, nem elég gyorsan kapjuk meg a pénzt, nagyon sok folyamatnak kellene megfelelni, és hogyha megnézzük költségvetési szempontból, akkor teljesen másképp néznek ki a dolgok. Ezt eh, hadd mondjam el, tehát a pénzt eh, az 1086-os, 2006-os rendelet alapján különítik el a, ezt a ö, pénzt, és különböző feltételeknek kell megfelelni. Ebben az év áprilisában ezt megváltoztatták, és ezt jóvá hagyta az Európai Bizottság is, növelte az előzetes kifizetés, ez azt jelenti, hogy a bizottság származó előzetes kifizetést növelték a regionális és a szociális alap esetében 2-ről 4 százalékra 2009-ben, de a kohéziós alap esetében ezt nem növelték. Ezt mindenképpen érteni kell, tehát az országok esetében ez javult. De a költségvetési szempontból azért vannak problémáink, hogyha Hogyha megnézzük a múltat, a jelentés a jövőt, akkor azt láthatjuk, hogy a múlt az 2000-2006-os periódus. Mi fizetjük a pénzt a tagállamoknak visszatérítési alapon, tehát ez azt jelenti, hogy két alap esetében, a szociális és a regionális alap esetében a határidő már lejárt, ez év január 1 volt a határidő, tehát hogyha a dokumentáció nem érkezett meg a bizottsághoz formálisan, akkor a tagállam elveszítette a pénzét formálisan. A bizottságot meg kell kérdezni, hogy meghosszabbították-e a határidőt azon tagállamok számára, amelyek nem teljesítettek, mert ha igen, akkor ki kell számolnunk azt, hogy plusz pénzt kell még fizetni, hogy minden alap esetében 16 milliárd euró lehet, tehát nem kis összegről van szó. A kohéziós alap esetében nem ez a helyzet, mert a kohéziós alap határideje december 31, 2010-ben, tehát sokkal később, mint 2006, tehát majdnem négy évről van szó, és mégis a pénzt lehet kérni a bizottságtól visszatérítéses alapon. Miért beszélek a múltról? Azért, mert hogyha megnézzük a múltat és ha megnézzük a jövőt, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem teljesítették a követelményeket. Nem szeretném megemlíteni ezeket az országokat, de meg kell nézni az információkat, és amit láthatunk, az az volt, hogy a múltban, hogy 95%-os volt a visszatérítési ráta, tehát az, amit a bizottság jóvá hagyott, az a kifizetés, az 95% volt, 5% a tartalékban maradt, amelyet majd később fizette ki a bizottság a tagállamoknak. Ugyanakkor, hogyha megnézzük eh, azokat, akik nem teljesítették a követelményeket, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos országok esetében 88% volt, tehát 8-10%-kal eh, lemaradtak a szükséges eh, elérendő határ alatt a követelmények elérésénél. A szociális alap esetében voltak olyan országok, amelyek 73%-ban teljesítettek, tehát 22%-kal kevesebbet értek el, mint amennyit kellett volna. Tehát azt mondanám, hogy uh, a kérdés az az, hogy mit teszünk a fennmaradó összegekkel. Az összeg részét ki kell fizetni úgyis a kohéziós projektekre, és a dokumentumokat a következő évvégeig kell benyújtani, vagy pedig az Európai Bizottság meghosszabbítja a szociális alapokat, a regionális alapok határidejét, és akkor mi az EU részéről jóvá kell, hogy hagyjuk ezt a pénzt, vagy nem. Ez egy nagyon komoly kérdés, mert ez kihat a költségvetésre. El kell mondjam, hogyha megnézzük a többi alapot, most nem a szociális alapról beszélek, a szociális alapot csak azért, mert említettem, mert a globalizációs alaphoz kötődik, de ha megnézzük a regionális alapot, a fejlesztési alapot, akkor azt láthatjuk, hogy a 2006 os pénzügyi tervben mindig vannak olyan országok, ahol 87-88%-os volt a végrehajtás, nem pedig 95, És volt egy városi kezdeményezés, az, aki ismerik ezt a programot, ezt a városi fejlesztésre fordították, én ismerem ezt a saját tapasztalatomban, és ez a program sokkal ö, rosszabban teljesített, mint a regionális alapok 80-82%-ban, tehát nem annyira jó itt a teljesítés, és ez nem a bürokrácia késedelmi miatt volt. Egyszerűen nem teljesítették azt, amit kértek tőlük. És hogyha megnézzük a halászati alapot, amely nem egy nagy alap, akkor azt láthatjuk, hogy 95% helyett csak 83, 76, Sőt, vannak olyan országok, amelyek a múltban egyáltalán nem teljesítettek, és ezért költségvetési szempontból számunkra kérdés az, hogy eh, nekik egyáltalán nem fizetünk már, ez tartalékban marad, vagy pedig eh, vagy, vagy lesznek bizonyos kötelezettségeink a jövőben, hogy eh, fizessünk majd később. Ez nagyon fontos kérdés a bizottság számára, mert ez kihat a költségvetésre. Hogyha a meglévő helyzetről beszélünk, nem egyszerű a dolog, mert eh, a kobonyúz információi kicsit eh, formálisak. Mit kell tennie egy eh, országnak, hogy megkapja a pénzt? Először és a keretet kell jóvá hagyni, egy nagy programot. Ezt minden ország megtette második lépésként egy menedzsment elnőzési rendszert kell végrehajtani. Hogyha a százalék jó, akkor mindenki úgy gondolhatja, hogy elérhetik a megfelelő szintet. De, az, de 2009 végén vagyunk, és 2007-ben kezdődött meg ez a dolog, tehát két évben tellett az, hogy ezt végrehajtsuk. Ugyanakkor ez csak a formális megközelítés. A következő dolog a nagy projektek kérdése. A nagy projekteknél 984 ilyen program volt, ezek nagy ö, programok voltak. Ebből a 989-ből 50-et nyújtottak be, és 45 et hagytak jóvá a bizottságnál, tehát nagyon alacsony ezért az az arány és hogyha a projekteket nem hagyják jóvá, akkor a pénzt sem fogják utalni. A kérdés az az, hogy a nem kötelező a tagállamok számára, hogy 989 projektjük legyen, lehetnek kisebb számú projektek is, de a kérdés az az, hogy a bizottság mennyi projektet fog jóvá hagyni. Ez egy teljesen más szám lesz, de a legdöntőbb dolog azért a pénz. Tehát ezt ki kell fizetni azon tagállamnak, amely benyújtották a dokumentumokat. És hogyha megnézzük a legutóbbi információkat, a novemberi információkat, mit látunk? Minden alap esetében átlagban 20%-ot értek el tehát a, doku- a, jó, a bizottság által jó vagy dokumentumok esetében 20%-ban fizettek ki. Vannak olyan ö, tagállamok, amelyek 14%-ban, 15%-ban teljesítenek bizonyos alapok esetében, valahol 41-48% is van, tehát nagyon nagy a különbség. És mivel minden országnak nyilatkozatot kell tennie 2009-ben az év végén azzal kapcsolatban, hogy a pénzt hogyan használták fel, hogyan hajtották ezt végre. A bizottság össze fogja nyújtani, gyűjteni ezeket a nyilatkozatokat márciusra, és akkor már a teljes mintát láthatjuk. Lehet, hogy az év végén mi bérkeznek nagy dokumentumok, és így jobbak lesznek a, a, a, az eredmények. Ez kihathat majd a kifizetésekre is a kérdés az az, hogy ez, erre készen állunk, készen állunk-e arra, hogy eh, hirtelen megnő majd a bejutott dokumentumok száma, és el kell mondjam, hogy ami megdöbbentő, hogyha csak a különböző alapokról beszélünk, akkor ezt láthatjuk, hogy nagy különbségeket láthatunk a szociális alap esetében. Vannak olyan országok, ahol 49%-os eh, a kifizetési ráta, de valahol csak 13, tehát eh, akár négyszeres is lehet a különbség. Ez nem egy jó dolog, nem jó ez a regionális alapok számára sem. Vannak ö, ö, olyan országok, ahol ö, 56 ö, ö, százalék az arány, van, ahol 4,5 milliárd fizettek ki, de, de mit jelent 4,5? Ez, ez semmi, mert a teljes összeg a végezetül 200 milliárd lesz. Tehát a kérdés az az, hogyha ilyen lesz most eh, a sebessége az országoknak, akkor az N plusz 2-vel problémák lehetnek. Vannak olyan országok, amelyek eh, azért veszélyben eh, vannak, hogyha nem fogja a bizottság elhalasztani a határidőt, akkor sok ország elveszíteti a pénzét. Néhány ország esetében 900 milliárdról is, millióról is szó lehet. A kohéziós alap, ahol nagy pénzek vannak, itt is óriási különbségek vannak. Vannak olyan országok, ahol 9%-nál van a kifizetési arány, van, ahol viszont 60, tehát óriási a különbség. Ez azt jelenti, hogy problémával állunk szemben. És amit az Európai bizottság elmondott nekünk, az, az, hogy három problémás terület van. Hogyha a bizottság nem javítja a menedzsment ellenőrzési rendszereit, akkor nem lehet előrébb haladni. A kérdés az az, hogy bizonyos országok delegálhatják-e a, a, a munkát, és hogyha a bizottság ezt nem hagyja jóvá, akkor óriási probléma annak szemben. Én nem igazán értem ezt a közvetítői szerepet egyáltalán. Ezt meg kell kérdezni a bizottságtól, mert, mert nem tudom, hogy ez a rendelet hogyan rendelkezik erről. A második dolog az az, hogy bizonyos országokban nem megfelelő a szemtőgépes rendszerek kialakítottsága mert a struktúrás alapok esetében a kommunikáció a bizottság és a tagállamok között elektronikus úton történik, tehát nem postán. Tehát eh, lehet, hogy a nagy projektek esetében, az operációs programok esetében, a, ha a dokumentumok nem megfelelőek, akkor azt mondja a bizottság, hogy ez nincs rendben, és bizonyos országok pedig nem adnak megfelelő számadatokat meg a dokumentumokban. Tehát nagyok a különbségek. Én ismerem a másik oldalt is, voltam miniszterelnök, tudom, hogy milyen nehéz a 95%-ot elérni, mert mindenki attól félt, hogy majd a média őket fogja hibáztatni, hogy nem hívnak le elegendő alapot, tehát, hogyha ezt teljesítik, akkor lehet, hogy késedelmek lesznek, mert 4-5 százalék az átlag. 4 milliárdról van szó. És 2009, év, 2009 végén vagyunk. Tehát nem regionális politikai szempontból, hanem költségvetési szempontból érdekes ez. Úgy gondolom, hogy amire szükség van a bizottságtól, az elsősorban az, hogy pontos válaszokra van szükségünk, hogy mi fog történni ezzel a ki nem fizetett összeggel, amely 16 milliárd, ezt majd elkülönítik -e, vagy mi történik ezzel. Második pontként, hogyha rövid időn belül elkezdik lehívni a pénzeket 2007-2013-ban, mi fog akkor történni? Lesz-e elég pénz? Vagy plusz transferre lesz-e még szükség? És harmadik pontként pedig az a kérdés, hogy valóban úgy gondoljuk-e, hogy ezek a valóságos késedelmek a tagállamok esetében megoldódnak-e, hiszen ez is majd kiad arra, hogy mennyi pénzt kell kifizetni. Úgy gondolom, hogy néhány politikai szempontból néha egyszerűbb az EU-t hibáztatni, mert nagyon bürokratikus, de a tagállamoknak is teljesíteniük a követelményeket, van amelyik teljesít, van amelyik nem. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne ezt a fajta fegyelmet növelni, hogyan lehetne teljesítetni a kötelezettségeket, nem csak a bürokrácia kérdése ez, hiszen a pénz kifizetésének minden pontját ellenőrizni kell, mert különben problémák állhatnak elő. El kell magyaráznunk például azt, hogy mi lett a pénzzel. Ez az én javaslatom. Információt kell ö, kapnunk ha, havi szinten, ne kell ö, kérdezni, hogy mi történt a pénz, és hogyan lehetne megszabadulni a nagy különbözőségektől. Nem egy költségvetési kérdés ez, de mégis elő vagy utóbb ez majd kihat a költségvetésre is. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen az állandó jelentéstevőnek <clears throat> ezt brilliáns eh, előadást, amely nagyon pontos volt nagyon finom elemzést hallottunk. Emlékeztetnék arra, hogy az eszmecsere egy olyan jelentése alapult, amelyet Reimer Böge az elődöm javaslátára egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság minden hónap, vállalta, hogy minden hónapban megtesz, és pedig hogy mennyire hagytak jóvá és valósítottak meg az irányítási és ellenőrzési rendszert, és a kohéziós alapokat, és a strukturális alapokat, tehát az 1B rubrikáról van szó, sorról volt szó, mert azt állapítottuk meg, hogy eltérések vannak a tagállamok helyzetében és nem használták föl megfelelően az összegeket, tehát nem eleget hívtak le. És ezért ezt a vitát rendszeresen folytatjuk, és e, ebből politikai tanulságokat kell levonni a költségvetéssel kapcsolatban, de az eljárásokkal kapcsolatban is, és mint ahogy javasolja, a peer review, tehát szakértői felülvizsgálat legyen, és pedig úgy, hogy azok az országok, amelyek jól irányítják a programjaikat, azok tanácsolják azokat, akik rosszul irányi kezelik. Goodmanis úr, hogy nem nevezte néven a rossz diákokat, de a dokumentumokból meglepetéssel láthatjuk, hogy a rossz diákok azok bizony nem a legfrissebb diákok, tehát régi tagállamok vannak, amelyeknek olyan politikai és adminisztratív rendszere van, szervezete van, amelyek eddig hatékonynak bizonyultak, most a rossz diákok között vannak. Tehát ez mindenkinek elgondolkodásra ad alkalmat. Nos, fontos vita következik az ingatlan politikával kapcsolatban, és mivel úgyis visszatérünk minden hónapban erre a témára, most nem sok időt szeretnénk tölteni vele. Hárman kértek szót, kérem, hogy rövidek legyenek. Először Ingeborg Gressle. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretném ma délután fél négyes költségvetési ellenőrzési bizottságülést meghívni a kollégákat, ahol a kohéziós, a strukturális regionális alapok felhasználásáról fog beszámolni az Európai Bizottság. Szerintem ott is érdemes eh, részt venni és meghallgatni ezt. Köszönjük Inge, Kocolin úr. Io credo che noi dobbiamo tenere distinte. Azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk itt két kérdés között, a régi programozás, 2006-os évekre gondolok, és a 10 és az új programozási időszak között, illetve az új útprogramozási időszakban az egyes tagállamokra kifejtett hatás között. Szerintem a második részére kell koncentrálnunk ennek a kérdésnek, tudván, hogy az adatok, a számadatok annyira azért nem meglepőek az elmúlt pár évben. A konkrét tapasztalataimra alapozva mondhatom ezt. Tehát az elmúlt pár évben A fő célunk az volt, hogy mennyiségi célokat érjünk el, költeni, költeni, költeni akartunk, mert mindenkit ez alapján ítéltek meg, hogy mennyit tud odaélni, majd ezt követően elkölteni. Ugyanakkor ezt át kellett alakítanunk az új e, ellenőrzési rendszerre, amelynek értelmében a kohéziós alapokat már másképp kell felhasználnunk. Nem volt ez egyszerű feladat, nem volt ez könnyű. Olyannyira nem, hogy körülbelül egy évbe tellett, mire minden ellenőrzési programot sikerült elfogadni, pár hete annak, hogy az utolsó tagállam is jóvá hagyta ezt az ellenőrzési, új ellenőrzési rendszerét. Óriási területről van tehát szó, amelyben a tanácsot, a bizottságot is be kell vonnunk, amikor erről vitázunk. a tagállamok gazdaság és társadalmi válság közepette több pénz kell, hogy eh, el tudjanak, köz, több pénzt kellene el, el, tudniuk elkölteni. Ehhez azonban lehetővé kell tenni számukra, hogy ezeket a megnevezett forrásokat megfelelően felhasználják. Ezért tehát a javaslatom a következő, a hallottakkal összhangban, és tisztában léve azzal, hogy ez mennyire fontos szakpolitikai terület Európa számára, hiszen a kohéziós politika nélkül Európa kevésbé lenne kézzelfogható az emberek számára, ezért kell oly körültekintően eljárnunk. Nem is annyira a munkanélküliség elleni harcra kell gondolnunk, hanem a közösségi alapok minőség, nem csak mennyiségi felhasználását kívánjuk elérni, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy mely tagállamok az eh, éltanulók, és ezeket valahogy eh, jutalmazni kell. Merci, merci, Mosa. Köszönöm, kedves kolléga. Ön is rámutat egy fontos kérdése, hogy az eljárás megváltozott, és ez a két gépkocsú, vagy ugyanaz a gépkocsi, amely ugye az e, Formula 1-ben, e, vagy a Paris-Dakar versenyen vett részt, az nem ugyanaz a e, dolog. És mindannyian szembesülünk ezzel a problémával, amikor is a, a pénzügyi válságról van szó, és fel kell lendíteni, újra indítani a gazdaságot hiszen nagyon nehéz felgyorsítani a projektek vizsgálatát, mert nagyon szigorú szabályok voltak. És a nagy paradoxon, méghozzá politikai paradoxon az, hogy a 2010-es költségvetésben hivatalosan 2 milliárd 400 millió euróról van szó, és az 1B sokkal több, mint a mi kis dotációnk. Szurian, Lavia kollégák, és aztán jönnek az ingatlanok. Súrján úr, köszönöm. Elnök úr, van egy megjegyzésem, egy javaslatom, és pedig a megjegyzésem az, hogy a kohéziós politika szempontjából nagyon veszélyes, hogyha nem használják fel ezeket az összegeket. Felhívnám a figyelmet az informális dokumentumra, tehát, hogy nagy ambíciók léteznek, hogy elkezdjük, elköltsük ezeket a pénzeket új programokra, és ezek a javaslatok nem gondolnak arra, hogy a költségvetés így növekszik, és a pénz az vagy a mezőgazdaságból, vagy a kohéziós politikából származik. És teljesen egyetértek azzal, hogy a kohéziós politika nélkül az Európai Unió már nem létezik, vagy nem ugyanaz. Tehát azt hiszem, hogy a kohézió barátai maradjunk, függetlenül attól, hogy most a, az adományozók oldalát képviseljük, vagy pedig a kedvezményezettek oldalát. Most nincs idő a hosszas vitára, de veszélyes, hogy a Költségvetési Bizottságban panaszkodunk, azt mondjuk, hogy a tagállamok nem végzik el a kötelességüket, a bizottság túl bürokratikus, és ennek mi az eredménye? Tehát még ez a havi vita is bár hasznos, szükség van visszacsatolásra. Ez a konkrét javaslatom, nyilván, hogy nincs igazán, de a bizottság és a, az elnök dönthet. Minden évben van egy a nemzeti parlamentek költségvetési bizottságainak elnökeivel egy ülés. Nem az elnök jön, hanem alacsonyabb rangú kollégák is jöhetnek, és azt hiszem, hogyha ezt a kérdést feltesszük nekik, mindegyik országnak, hogy beszéljen az eredményekről és a problémákról, az talán befolyásolja a nemzeti parlamenteket is. Hadd említsem meg, hogy néhány nappal ezelőtt a bizottságnak benyújtottam egy írásbeli kérdést, és pedig azt illetően, hogy az Európai Unió hogyan ellenőrzi a kifizetéseket az előzetes kifizetéseket. Hallottuk itt a százalékokat. Ezt tulajdonképpen ajándékként adjuk, és két évvel később kellene e, bebizonyítani, hogy mi történt ezzel a pénzzel. Tényleg érdekel, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket a jelenlegi szakaszban, hiszen a pénz nagyobbik része az előzetes kifizetésben kerül hozzájuk. Tehát ez egy olyan pénz, amely kamatozik a nemzeti költségvetésben, vagy hogy történik ez? valóságban, és hogyan ellenőrizhessük, ellenőrizhetjük, hogy hogyan használjuk fel, használják fel ezeket az összegeket a gazdasági élet fellendítésére. Tehát tudnunk kell, hogy mi történik, és hogyan segítik ezt a gazdasági újraépítést, és nem csak a nemzeti költségvetést, és ezért javaslom azt, hogy ezt tovább is futassuk még. Elnök, köszönöm szépen ezeket a konkrét javaslatokat, majd még szólunk hozzá, Lafia úr. Köszönöm szépen, ahogy Kocolino kollega is elmondta, nekem is ugyanaz a tapasztalatom, hogy 2009. június 30-ig az operatív programot teljesítettük 100%-osan. De van még egy ugyanilyen fontos téma. Ezek az operatív programok azon területek esetében, amelyek a kohéziós politika hatáskörébe tartoznak, ezeket a programokat még a pénzügyi válság előtt fogadták el, és nagyon sok esetben intervenciókat terveztek be. Azonban vannak olyanok, akik nehézségbe kerültek, és emiatt a programok is megakadtak. Ez az egyik dolog. A másik részről ezt a bizottsághoz intézném ezt a kérést. Jó lenne, hogyha az eljárást fel lehetne gyorsítani, és így át lehetne programozni, mert mindig azt láthatjuk, hogyha arról van szó, hogy egyik tengerről átérjünk a másik tengerre az intervencióknak, akkor mindig hosszas eljárások kötődnek ehhez, és ez sem jó a projektek szempontjából. Köszönöm, gyorsan, Kodmanis úr. Very two things. Uh, Csak két dolgot hadd mondjak el. Nem lehet az egyik alapból a másik alapba átcsoportosítani a rendelet alapján. Tehát, hogyha a kohézióban valaki nem olyan jó, de a szociálisban erősebb, de ha válság előtt elfogadott operatív programot egy mondjuk a szociális, vagy a regionális, vagy közös alapban fogadták el, akkor át lehet, át lehet csoportos dolgokat, tehát a kohézión, a szociálison e, belül lehet ilyen átcsoportosításokat eszközölni. Azonban a költségvetésben azért lesz probléma, mert a válság miatt a kormányzatok az eu kaptak visszatérítéses alapon pénzeket. Én mondjuk vállalkozó, megnyerem a pályázatot, a tendert, nem kapok semmi pénzt, előleget, igen, ahogy a Surjan úr is mondta, de el kell mennem a bankba, vagy saját kell rendelkeznem, végre kell hajtanom a projektet, majd aztán elmegyek a kormányz, akik 75% környéki összeget visszafizetik nekem, és majd ezután fogja visszafizetni a pénzt a tagállamoknak. De a ha a bankok nem aktívak, akkor nem kapnak tőkét, pénzt a, a, a vállalkozók, akkor semmi köze az egésznek az EU-hoz és a bürokráciához, de az első lépésben megakad a folyamat. Danuta Hübnerrel beszéltem erről. Vannak olyan tagállamok, ahol a refinanszírozásból eh, fogják a pénzt, és új projekteknek adnak eh, kölcsönöket. Ez egy kicsit veszélyes, mert általában a kormányzat kifizeti, deficitben van, aztán visszakapja a pénzt az EU-tól, és kinullázza az egészet. De ha az uniós pénzeket, amelyeknek a költségvetést kellene javítani az egyensúlyt, de egyből kölcsön adják, akkor nem pénzügyi, hanem fiskális deficithez vezet, és akkor, mivel nincs más kiút, jogszabályt változtatnak a tagállamok, nem tudom, hogy az Unió hogyan reagál erre, mert a rendelet értelmében nem ez száz százalékig vagyok benne biztos, hogy erre megengedett, ezt lehet csinálni. De ha a bankok nem adnak pénzt, a vállalatoknak nincs elég pénzük, akkor az egész projekt nem indul el. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudunk ezen segíteni. Ez csak egy rövid megjegyzés volt. Bien, merci beaucoup. Euh, nagyon szépen köszönjük. Ez a vita ez nagyon szenvedélyes. Nincs idő most, hogy szót adjunk a bizottságnak, ugyanis kell az ingatlan projektekkel is foglalkozni. De azt javaslom, mivel mint a jelentéstevő és a hozzászólók emlékeztettek rá, hogy a közösségi politikának ez a szíve, a központja és a fő költségvetési tétel is, hiszen a strukturális és a kohéziós alapok, az 1A és 1B 40%-át jelentik a költségvetésnek. Tehát az elemzési kapacitásunkat erre kell fordítani. Tehát azt javaslom, hogy Godmanis úr a többi hozzászólóval készítsen elő írjásos kérdőívet az Európai Bizottság számára kapcsolatba lépnek a 2011-es kijelölt jelentéstevővel, és a bizottság írásos válaszai alapján szervezzünk egy meghallgatást, amit eszmecsere is követ, nem csak úgy, ahogy a múltban történt, ahol a, az illetékes biztosok és főigazgatók megjelentek, hanem hívjunk meg az ember, na, a nemzeti parlamenteknek a képviselőit is olyan országokból, akik szeretnének részt venni, és akik sokat tanulhatnak, vagy pedig tudnak javaslatokat tenni, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy kellene. Tehát akkor azt javaslom, hogy itt most zárjuk le az eszmecserét, és terjünk rá a 16-os napirendi pontra. Köszönöm szépen Holmeyer asszonynak, hogy ezzel a két nagyon különböző projekttel, tehát különböző intézményeket illető projektekkel foglalkozott. Egyrészt az ISPRA-val, és a budapesti helyszínnel, amely két varázslatos helye az Európai Uniónak, Mónika. Kedves elnök úr, tisztelt kollégák! Valóban két gyönyörű helyről van szó, amelyről ma beszélhetünk, ugyanakkor két különböző eljárásról van szó. Az első esetében már ismerik a helyzetet, hiszen ők már régebb óta vannak itt. Én azonban nem akarok ehhez hozzászokni, mert itt egy rettentően komplex dologról van szó. Két épületet kívánnak építeni az Olaszországban a kutatási intézet számára. Elég későn kaptam meg ezeket a dokumentumokat, eléggé nehéz volt a hátteret megismerni. A bizottságnak azt mondanám, hogy úgy vélem, hogy a jövőben tárgyalnunk kell erről, akkor, amikor új költségvetési rendeletek kidolgozásáról van szó. A költségvetési szakbozottság csak akkor tudja a feltételeket teljesíteni ahhoz, hogy megfelelően jóvá hagyjon valamit, csak akkor tudja ezt megtenni, hogyha a tartalmat is meg tudja határozni, hogyha van erre ideje. Ebből kifolyólag módosításokra van szükség, de térjünk rá magára a témára. Ez az ISPRA lesz az Európai Bizottság közös kutatási területe. Ez a, az egyik legnagyobb területe az Európai Unió intézményeinek, Brüsszel és Luxemburg mellett 160 hektárra terjed ez ki. 99 évre béreljük az olasz kormánytól évente egy eurós szimbolikus értékért. 50 évre kötötték meg ezt a szerződést először 59-ben. 140 épület van itt, és 1800 ember dolgozik itt, tehát óriási projektről van szó. 2005-ben készült egy eh, szakértői értékelés, volt egy öt éves eh, értékelés a hatodik kutatási eh, keretben, és itt arra jutottak, hogy a szétosztottságát az épületeknek, a, a, az, hogy különböző helyen vannak a, a, a dolgozók, ez zavarná a sikeres működést, és ezért egy stratégiai és hosszú távú fejlesztési tervet dolgoztak ki, amelyet még nem annyira ismerünk ma sem. Ezt szerettem volna elmondani. Ugyanakkor lesz még plusz négy új épület is, egy a környezetvédelem, a élelmiszerbiztonság, az állampolgárok biztonsága céljából, illetve még lesz egy több funkciós konferenciaterem is, és egy régebbi épületet akarnak helyettesíteni. Ezen kívül szeretnék, hogyha ha jobb körülmények között tudnának dolgozni a munkatársak a laborokban, és hogy a modernebb biztonsági eljárásokat is be tudják tartani, ezért egy modernebb épületre van szükségük. Ezen kívül hatékonyabbak szeretnének lenni az építmények szempontjából és a jelenlegi épületek a 60-as években épültek, mm, nagyon drága a fenntartásuk emiatt, és ezeket átmeneti épületekkel fogják helyettesíteni, amelyek laboratóriumok számára nem megfelelőek. Néhány szakértő azt mondta, hogy némelyik épület még be is ázik, Tehát néhány épület, úgynevezett nukleáris épület, és ezt szét fogják szerelni, le fogják bontani ezeket. Megkérdeztem, hogy milyen helyzet a régi terhekkel, tehát például az azbest, tel kapcsolatban mi a helyzet. Azt mondták, hogy nincsen azbest egyáltalán. A jelenlegi indítvány két laborépülettel foglalkozik, mégpedig a környezetvédelmi kutatás laboratóriumával, az élelmiszerbiztonsági laboratóriummal, és a területet ki kell terjeszteni 700 27.200 négyzet méterre, és, a, és és ez 4%-ának felel meg az ISPRA teljes területének. Több konferenciateremre is szükség van, és a biztonsági előírások miatt nagyobb területekre van szükség, nagyobb távolságra van szükség a laboratóriumok között, mint jelenleg. Úgynevezett korlátozott közbeszerzési eljárás volt, pályázat volt. Összesen két olyan cég volt, amelyeket kedvezőnek ítéltek meg. Az új épületeket az új épületekben 500 embernek lesz helye, ennyien tudnak ott dolgozni és megvizsgálták, hogy két fázisban vagy egy fázisban kell ezeket az épületeket megépíteni, tehát, hogy egyidejűleg vagy egymást követően ke- kell-e majd ezeket megépíteni, és végezetül arra jutottak, hogy egyidejűleg, egyidejűleg kell ezeket megépíteni, és a dokumentumainkban 4 milliót tüntettek fel, ez nem egészen helyes, mert 3 millióról van szó, ennyi, ennyi lesz a, a kedvezmény annak, hogyha egyelőre építik meg. Összesen 38 millióba kerül a megépítés, ebben benne van a tanúsítványoztatás, a megépítés, a biztonsági költségek. A biztonsági költségek 3 milliót tesznek ki egyébként, tehát így 3%-os bónusza lesz a megépítésnek, és 10%-ot kap a cég, akkor, hogyha időben megépíti ezeket az épületeket. Tehát összességében 3 millió az, amit megtakarítunk, hogyha egyszerre építik meg az épületeket. Az áll a papírban, hogy négyzetméterenként 1500 eurót kell fizetni, de összességében 1600 négyzetméterre jön ez ki. Tehát én ezt a valóságra szeretném ezt visszajelenteni, visszavezetni. Nagyon sajnálom, hogy így fel kell sorolni az adatokat, mert tegnap nem tudtam ezeket a jelentéskészítő társainak elmondani. Itt van még a laborok felszereltsége is, ez még plusz 6 millióba fog kerülni körülbelül, és összességében 44 millióba fog kerülni a két épület így. A pénzügyi finanszírozás, a finanszírozási terv vel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Van egy olyan kijelentés, hogy harmadik országok bevételei 12 millió tesz ki. Elnézést kérek, jelentéstevő asszony. Nagyon kevés idő marad, és értem, hogy az ISTRA problémával még van idő. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt a 173 per 3-as cikknél tartunk a, pénz, a költségvetési rendeletben, és tudjuk, hogy ha egy problémával szeretnék megbérkozni, akkor véleményt kell adnunk, erre két hetünk van, és hogyha igen, akkor két hét még van. Jó, hát számoljuk bele az ünnepeket, hogy ezt a véleményt megfogalmazzuk megértem a jelentéstevő asszony, hogy az ISZPRÁ-val kapcsolatban még vannak kérdések. Tehát a Költségvetési Bizottságnak azt javasolja, hogy alkalmazzuk ezt a cikket, és véleményt forgaljunk. Köszönöm, elnök úr. Én csak meg akartam mutatni, hogy mennyire összetett ez a kérdés. És hogy januárra kellene ezt elhalasztanunk, mert a finanszírozás kapcsán hallottam azt, hogy a jelentés készítő társaim is így gondolkodnak, tehát jó lenne, hogyha ezt el tudnánk halasztani, és még a bizottsággal is tudnánk erről beszélni. Jó, nagyon szépen köszönöm Vogen úr és Aklond úr, kértek szót, Manka úr is. Tehát akkor azt javaslom, hogy a, ez a három kolléga beszéljen, és aki még szeretne hozzászólni, az, eh, az ülés után rögtön a jelentéstevő asszonynak tegyék ezt meg, tehát Holmeyer asszonynak, és eh, ha egyetért a bizottság, akkor véleményt fogunk eh, megfogalmazni, és szavazással zárjuk le a következő ülésünkön. Tehát akik szeretnének kérdést feltenni, akkor ezt jelezzék, és közvetlenül lépjenek kapcsolatba Holmeyer asszonynal az ülés után. E, és akkor elég idő marad a másik probléma e, megbeszélésre is a budapesti ingatlannal kapcsolatban. Tehát akkor kiért egyet azzal, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel az ISPRA dossziéval, és a januári következő ülésünkkel véleményt fogalmazzunk meg. Kiszavaz mellette. Köszönöm ellene, tehát akkor senki tartózkodás. Köszönjük szépen Holmájer asszonynak. Elnézést és kérek, hogy itt felgyorsítom a dolgokat, de szükség van. Vidal Quadrász alelnök úrna jelentésében, jelenlétében, hogy megvizsgáljuk a sürgős projektet, amely Eh, épületek megvásárlását eh, jelenti Budapestben a parlament számára. Holmeyer asszony. Ez az ügy sokkal könnyebb szerintem. Úgy gondolom, hogy eh, örülök, örülhetünk annak, hogy az alelnök úr eljött ide, hiszen röviden ő is majd felvázolhatja a helyzetet. 2008-ban kezdődött az eljárás, és az, hogy most erről beszélnünk kell a szakbizottságban, és nem tudunk erről tovább beszélni, ez az miatt van, hogy elég kevés a, a játéktem már az ötös fejezetben, és ez az utolsó ülésünk, hogy erről beszéljek, és ezért kellett most ilyen gyorsan erről a témáról beszélnünk. Arról a kérdésről van szó, hogy Budapesten stratégiaváltást hajtsunk-e létre, hiszen ez idáig mindig a bizottságtól vettük meg az információs épületeket, és itt az Európai Parlament 40%-ot fizetett. Most azonban megváltozott a helyzet, a bizottság megkérdezte, hogy a parlament megvásárolná-e az épületet, és a bizottság nekünk fizetne 60%-ot. Nos, a részletek jól le vannak ír, írva a dokumentumokban, sokkal nagyobb lenne a területünk, ezen kívül sokkal jobb lenne az épület, jobban látható lenne, jobban elérhető lenne az emberek számára, és úgy gondolom, hogy a magyar elnökség számára ez ugyancsak előnyös lehetne. Ugyanakkor az az előnye is meg lenne, hogy jelenleg 130 euró nézetméterenként a fenntartása fenntartási költség, viszont ez az új épület sokkal olcsóbb lenne, tehát jobb lenne a fenntarthatósága. Ezen kívül alacsonyabbak az energiaköltségek is, és a munkatársaknak az irodáiban napfény is lenne. A szerződés a szerződést a legjobb ajánlatot tevőnek fogják megadni, a pénzügyi feltételeknek megfelelően 2009-es ötös fejezetben lévő épületekkel foglalkozó tartalékból veszük ki a pénzt, és az összes finanszírozás esetében a költségeket 10,1 millióra becslik, 7, kb. 7 millió a teljes ár, és a, be kell még kábelezni az épületet, ez még plusz 8,8-ba kerülne, ezen kívül van egy 100 ezeres puffer, amit beépítettek, és van még egy millió, amelynek az a célja, hogy a ügyvédi költségeket ki lehessen fizetni. Ez maximum 100 ezer euró lesz ez a költség, és szerintem ezt a projektet nyugodtan megszavazhatjuk. Merci, Madame Le... Köszönöm szépen az előadónak, Haglund úr, és aztán az alelnök. Csak nagyon röviden. Tegnap este, amikor végre meg tudtam vizsgálni a Budapest esetet, akkor azt láttam, csak annyit tudok elmondani, hogy nekünk új képviselőként nehéz elfogadnom azt a tényt, hogy az utolsó pillanatban kapjuk meg az anyagokat. Én értem, hogy sok más dolgunk volt, de hát egy nappal előtte kapjuk meg ezt a dokumentációt az épületekkel kapcsolatban, az elfogadhatatlan, legalábbis a korábbi munkáim során hamarabb megkaptam a hasonló információkat. És itt tisztán láthatunk, tisztán láthatom az ügyben, hogy pontosan miről döntünk, miről szavazunk. Remélem, hogy máskor nem az utolsó pillanatban kell ilyen bonyolult összetett ügyekben döntenünk, mert ez nem megnehezíti az életünket itt a szakbizottságban, de Budapest esetében alapvetően jónak látom a dossziét, és jó, hogy a magyar kollégák megvizsgálták az épületet, és ők támogatják ezt. És így alapvetően el tudom fogadni, de remélem a jövőben az eljárás időzítése, az információ áramlás jobb lesz. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kollega. Lesz még az iszprára egy kis időnk, <clears throat> hiszen ezt az eljárást majd elindítjuk, de a megjegyzés az helyes helyén való, Manka úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A jelentés készítőjével teljes mértékben egyetértek, egyetértek az előttem szólóval is. Öt éve beszélünk már azzal, hogy nem komoly az, hogyha utolsó pillanatban kapunk információkat. Már öt éve beszélünk arról, hogy hogy késő kapjuk meg az információkat, és mindig azt mondják, hogy ez az utolsó alkalom, hogy ez így történik, de mindig ez történik, ez nem komoly eljárás. Egyértelmű, hogy amit ö, ö, megszavaztunk, azt kellene, hogy minden intézmény ezen a területen egy hosszú távú stratégiát fejleszt ki, és ezt koordináljuk, és utána majd sor kerül a végső koordinálásra, és egyetértek azzal, hogy pozitívan kell elbírálnunk ezt az indítványt. Lenne egy kérdésem azonban, az eljárásmód most meg van fordítva, a parlament veszi meg az épületet, és a bizottság ad majd pénzügyi eszközöket a parlamentnek. Tehát mikor fogja megkapni a pénzt a parlament a bizottságtól? Köszönjük. Alelnök úr akar hozzászólni most, hogy megmagyarázza ezt a projektet, és megjegyzéseket tenni, mielőtt a döntést meghozzuk. Yes. No, Mr. President, no. madame... Elnök úr, azt hiszem, hogy Holmeyer asszony nagyon jól megmagyarázta ezt a projektet. Ugyanakkor ezen alkalommal olyan módon jártunk el, amely nem a szokásos. Tehát, hogy megveszünk egy épületet, és aztán a bizottság téríti vissza ezt az összeget. Most a bizottság vesz, és mi fogunk megtéríteni. Mi fogjuk megtéríteni. Tessék? Igen, igen. Ez történik. Igen, mert a bizottságnak most problémái vannak ezzel, és ezért azt javasolták, hogy mi vásároljunk, és utána ők megtérítik. Tehát nem kölcsönadják, hanem 60 szózálékát jövő évben megtérítik. Elnök, igen, ha jól értettem, Holmeyer asszony világosan elmesélte, hogy egy különleges költségvetési helyzetben találjuk magunkat jövőre, amint lehetséges. De az év első napján. Tehát különleges helyzetben van. Vidal Quattroz úrnak pénz áll rendelkezésére december 31-éig. Tehát, hogyha nem döntünk azonnal, akkor elvész ez a pénz. Ugyanakkor a bizottságnak nincsen pénze. De január 1-től már lesz. Vidal Quadras úr sussog, azt mondja, hogy e, átmeneti likviditási probléma van. Ez csodálatos megfogalmazás. Nos, a jelentéstevő asszony azt javasolja, hogy hogy most a 179 szikket ne vegyük igénybe. Ki tart, van mellette? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Jó. Tehát akkor tulajdonképpen zöld utat biztosítunk, anélkül, hogy véleményt formálnánk. De ez csak akkor lehetséges, hogyha a kulcsember Janos Lewandowski, akire most minden tekintet rászegeződik, eh, most javasolhatja, és itt jön a feszültség, a várakozás, eh, azt az agycsoportosítást, amely lehetővé teszi ezt a műveletet. Nem fogok senkit meglepni, azt hiszem ezzel. A fennmaradó tartalékot épít, épületekre elköntött tartalékot felhasználjuk, jövőre is 6 milliót kapunk majd költségvetési szempontból, tehát teljesen jogos ez, főként mert lejár a bérleti szerződés októberben, jövő év októberében, és a magyar elnökség 2011-ben kerül erre sor, és azt hiszem, hogy költségvetési szempontból ez jó, jó lépés, ezért a transfer támogatom. A 24C transferről van szó. Eh bien qui finit bien, c'est un mariage. Jó, ha jó a vége, minden jó, ha jó a vége, mint egy házasság. Nos, akkor egyetértünk, és eh, a hozományt is megosztjuk, eh, 2009 és 2010 között 2009-ben a parlament, 2010-ben a bizottság ki szavazza ezt meg. Ellene? Senki? Tartózkodás? Hurrá! Egy tartózkodás. Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon, nagyon sok napirendi pontunk volt. Köszönöm a türelmet, és a hozzászólásoknak köszönhetően nagyon érdekes vita volt, és mindent megértettünk, amit megszavaztunk, ahogy mondtam ironikusan. A következő ülés, nem tudom mikor lesz, ugyanis a meghallgatásra fogjuk szentelni, a költségvetési biztost hallgatjuk meg január második hetében rendkívüli ülés lesz erre. Ugyanakkor a rendes ülés január 26-27-én kedden szerdán lesz. Köszönöm, ezzel bezárom az ülést.